Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kedves kollégák! Kezdjük a munkát. Ma délelőtt a napirendünkön, ahogyan már bejelentettük, az, hogy a körünkben üdvözölhetjük magyar ország közigazgatás és igazságügyi miniszterét, miniszterelnök helyettes urat, Navracsics Tibort. Nagy örömünkre szolgál, hogy megjelent a körünkben, és szeretnénk, ha bemutatná a magyar elnökség programját az igazságügyi területen. Kérem, hogy 10-12 percben tartsa meg beszámolóját, hogy hasonlóképpen járjunk el, mint tegnap. Először a koordinátorok kérdezhetnek, majd legfeljebb két percben, és azután eh, ezekre a kérdésekre válaszol a miniszter úr. Ezt követheti majd eh, egy második körben a kérdések sora, és a miniszter úr ezekre is reagálhat majd végül. Üdvözlöm, és öné a szó. Szépen, elnök úr, tisztelt képviselő asszonyok és urak! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a magyar elnökség igazságügyi prioritásairól egy rövid tájékoztatót adhatok, és aztán válaszolhatok az önök kérdéseire. Ha megengedik, akkor szándékaim szerint rövidebb is lennék, mint az elnök úr által megajánlott időkeret, éppen azért, hogy lehetőleg minél több idő maradjon a kérdésekre. A, röviden összefoglalva az igazságügyi területen kitűzött céljainkat, azt szeretnénk, hogyha a magyar elnökség időszaka alatt érzékelhetően haladhatnánk tovább azon az úton, amelyik eh, az Európai Uniót közelebb viszi a polgáraihoz. Az én értelmezésem szerint ez alapvetően három területen jelent előrelépést. Az első terület általános célkitűzésként is az uniós polgársággal járó jogok fokozottabb megjelenése az Európai Unió politika formálásában. Stockholmi program alapján az alapjogok érvényesülésének fokozott figyelembevétele, az uniós polgárság útjában álló akadályok lebontásában való előrehaladás. Önök bizonyára tudják, hogy ezen a téren már tettünk lépéseket az elmúlt időszakban is. A múlt héten pénteken gödöllőn magyarországon egy informális miniszteri tanács keretében megvitattuk az európai bizottság jelentését az uniós polgárságról azonostottuk azokat az akadályokat amely a bizottság jelentésében is szerepel azonostottuk azokat a lépéseket jogi aktusokat és nem jogi aktusokat, amelyeket tennünk kell az akadályok elhárítása érdekében. Hasonlóképpen ezen az informális miniszteri tanácsülésen tárgyaltunk arról, hogy eh, hogyan tudjuk a jövőben az eddigieknél is hatékonyabban beépíteni az alapjogi dimenziót a tanács döntéshozatali működésébe és ugyanehhez a területhez tartozik bár alapvetően a bizottság tárgyal de a tanács ebből a szempontból fontos orientáló vitákat folytathat az európai uniónak az európai emberi jogi egyezményhez történő csatlakozásának ügye reményeink szerint a magyar elnökség alatt ezt sikerre tudjuk vinni segtséget tudunk nyújtani az ügy sikeres lezárásához, és azokat a belső uniós jogszabályok megteremtésében is jelentős előrehaladást tudunk elérni, amelyek élővé teszik az egyezményhez való csatlakozásunkat. A másik nagy terület röviden az Európai Unió polgárbaráttá tételében azok a konkrét lépések, amelyeket megvalósítani szándékozunk, és amelyek reményeink szerint a polgárok hétköznapi életében is érzékelhető könnyebbséget jelentenek az Európai Unión belül. Itt az elkövetkező hat hónapban az áldozatvédelem, áldozatsegítés területét emelném ki, ahol eh, úti tervet kívánunk készíteni, illetve konferenciát szervezünk az áldozatvédelem tekintetében, illetve várjuk a bizottság átfogó áldozatvédelmi csomagjának megjelenését, és ennek megkezdjük a tárgyalását. Hasonlóképpen a büntetőeljárás során a tájékoztatási joggal kapcsolatos direktíva, amely reményeink szerint a magyar elnökség alatt el lesz fogadva, európai szinten is nagyobb biztonságot jelent informáltság tekintetében, illetve a tájékozódáshoz való jog tekintetében. Hasonlóképpen az öröklési ügyekben mindent megteszünk annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni a különböző öröklési rendszerek egymás iránti elfogadása terén, illetve megteremtve annak lehetőségét, hogy a hagyatéki eljárásokat is különböző országokban lévő vagyontárgyak esetében is a hagyatéki eljárásokat egyszerűsíthessük a jövőben. És kiemelten szeretnénk kezelni az úgynevezett Brüsszel egy javaslatot is, amely a polgári és kereskedelmi tárgyú ítéletek kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról szól. A harmadik dimenzió, hogy rövid legyek és zárásként ezt említhessem, amely a végére maradt, de talán a munkák hatékonysága szempontjából az egyik legfontosabb dimenzió, ez a közösségi intézményekkel való szoros együttműködés. Én úgy gondolom, nyilván a kérdések során is majd több olyan téma lesz, ahol beszélnünk kell erről, hogy a tanács és az Európai Parlament közötti konstruktív együttműködés nélkül a céljaink jelentős része nem valósítható meg. Én szeretném kérni a tisztelt bizottság partnerségét ezeknek a kérdéseknek a megtárgyalásában. Mi a magunk részéről rugalmas hozzáállást ígérünk, azaz mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanács és az Európai Parlament jól és hatékonyan együttműködve minél hamarabb és minél könnyebben tudja ezeket az ügyeket befejezni. Elnök úr, ha megengedi, akkor előjáróban ennyit mondtam volna, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy ilyen tömören vázolta fel a programjukat. A következő fél évre nézve. Az első körben a koordinátorok kérdezhetnek, mint már említettem. Először Simon Buszútil az EPP nevében két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszterelnök helyettes úr a beszámolóját, az előadását, és azt is, hogy eljött a körünkbe ma délelőtt. Három kérdést szeretnék felvetni. Az egyik az, amit ön is említett, az áldozatvédelem kérdésköre. Úgy tájékoztattak, hogy a tanácsnál elakadt a javaslat tárgyalása, már ami a az áldozatvédelmet illeti. Ezt a tanácsban már bemutatták ezt a javaslatot, de ez, mint említettem, elakadt. A kérdésem, hogy a magyar elnökség szeretné -e ezt egy korai megoldásra vinni ezt a javaslatot, vagy pedig egy új javaslatot kérnek a bizottságtól, illetve ezt kivárják, hiszen állítólag ez a következő fél évben majd elkészül. A második kérdés, amit felszerettem volna vetni, ezzel kapcsolatban nem vagyok biztos, hogy öne a kompetens, de azért elmondom. Tavaly ilyenkor a parlamentünk foglalkozott azzal, hogy az Egyesült Államokkal az utasadatok illetve a banki adatokkal kapcsolatosan adatcsere történjen, ez a SWIFT megállapodás. Az egyik megállapodás az volt, hogy együtt kell működnünk, hogy egy olyan programot kialakítsunk az Európai Unió számára, amelyben a terrorista finanszírozás nyomon lehetne követni. Ez az európai TFTP program volna az amerikai mintájára. Kérdésem, milyen tervei vannak az elnökségnek a projekt továbbvitelére, hiszen egy év eltelt már azóta, hogy meg kellett volna dön- hoznia a megfelelő döntéseket. A pénzügyi tervvel kapcsolatosan pedig tudni szeretném, hogy az elnökség a pénzügyi perspektívákkal kapcsolatosan milyen elképzelésekkel rendelkezik, a következő időszakra nézve elsősorban a mi szakbizottságunkra tartozó területekre gondolok. Köszönöm szépen. Thank you. S Köszönöm. Az SND nevében a koordinátor, Claude Morais. Köszönöm szépen. Én is a pénzügyi tervről szerettem volna kérdezni, illetve az áldozatvédelemről. Reding biztos asszony javaslatokat fog készíteni, és ezeket nem sokára megjelenteti, így tájékoztattak minket. És bizonyára tudja ön is, hogy a különböző országok jogrendje eltérő egymástól, ezért számunkra ez nagyon fontos kérdés, és a kérdésem, milyen konkrét javaslatokat tesznek ezzel az intézkedés csomaggal kapcsolatosan. Elsősorban a bűncselekmények áldozataira gondolok most erre a területre, másodszor pedig, hogyha megengedi, még egy kérdést tennék fel a múlt, hé- múlt heti meghallgatással kapcsolatosan. Egy konkrét kérdésre válaszolt, és most Krösz biztostól kaptam egy levelet. A múlt hétfői megbeszélésben konkrét választ kértünk a kiegyensúlyozott média fogalmának értelmezésével kapcsolatosan. A biztos új aggodalmaknak, aggályoknak is hangot adott, és Krúz asszony beszélt arról, hogy a kiegyensúlyozott hírszolgáltatás elvárás minden audiovizuális média szolgáltatóval szemben. A kérdésem, hogy ez nem megalapozatlan korlátozása-e a szólásszabadságnak és az információ illetve tájékoztatás szabadságának. Köszönöm. Thank you for the Aldi. Köszönöm szépen az Alde részéről, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy tájékoztatott ö, több olyan témáról is, amelyek ö, kapta, külön figyelmet kaptak az Európai Unió magyar elnöksége részéről ami miután már felvetették kollégáim az áldozatvédelmi kérdést, én inkább három más dologra kérdeznék rá. Említette az állampolgársági kérdést, és az a tény, hogy már végig gondolták azt is, hogy hogyan lehetne a jelenlegi problémákat leküzdeni. Esetleg ezt egy kicsit kifejteni, illetve lenne szíves megosztani velünk, hogy tulajdonképpen miről is lenne itt szó. Nagyon érdekes megállapítást hallottunk arról, és nyilatkozatot arról, hogy az alapjogokat a tanács munkájában hogyan lehetne alkalmazni. Erről is szeretnék bővebb tájékoztatást kapni, hogy hogyan látják önök ezt a kérdést és továbbá szeretném azt is megtudni, hogy milyen mértékben és mennyire fog részt venni a magyar elnökség a jelenlegi Európai Unió USA adatvédelmi tárgyalásainak monitorozásában, sőt, hát egyéb tárgyalásaiban is köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Zöldek részéről Argentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Körülbelül 6-8 hetes időszakon belül, ahogy, ha jól értettem, az Európai Unió csatlakozni fog az Európai Emberi Jogi Konvencióhoz. Ez az önökség, önök elnöksége alatt fog megtörténni, nagy megtiszteltetés is ez, de ugyanakkor ennek a konvencióval kapcsolatos viták és tiszteletben tartása egy kicsit valahogy kezd elveszni. Az én hazámban, Hollandiában is olyan, mint hogyha, legalábbis az én hazám, mint hogyha a menekültek és a migránsok jogairól egy új vitát kívánna indítani. Önök a médiatörvényeknél teszik hasonlóan, és ez is érinti az emberi jogokat. Tegnap a kollégája volt itt, és tartottunk egy vitát a diszkrimináció ellenességről, illetve hogy mi az, ami kívánatos, ízléses vagy nem ízléses a médiákban. Ezek a kérdések, és az a tény, hogy önök fogják vezetni ezt az emberi jogi konvenciós csatlakozást, ez kérdéseket vet fel bennem, és szeretném megtudni, hogy hogyan fogják védeni e, eznek a nagyságát. Tegnap és a Renate Webernek az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos észrevételével kérdezném. Most talán egyszerű lenne, e, biztonságosabb Európából az USA-ba utazni, mint Európán belül. És ha jól értettem, akkor arra gondolt, hogy milyen biztonsági intézkedéseket hoznak a repülőjáratokon. Hogyha ezre gondol a magyar elnökség, akkor esetleg ezt kifejteni e itten a magánélettel kapcsolatos kérdések és a biztonság kérdését a repülés vonatkozásában? Um, uh, Először is szeretnék elnézést kérni. Egy kicsit lemaradtam a beszámolója elejéről, de két területről szeretnék azért szót ejteni röviden. Az egyik visszatérve az adatcsere kérdésére, a PNR az utas adatok cseréjére vonatkozó vitára szeretnék hivatkozni. Ön is bizonyára tudja, milyen előrehaladás történt a tekintetben, hogy kialakítanák az adatkezelés kereteit. Úgy tűnik ez elég hosszú időt vesz igénybe. Wallström asszony elmondta, hogy azért ez hosszú távú vállalkozás lesz. Időközben vannak sürgető kérdések a PNR-rel kapcsolatosan. Az elnökség szempontjából hogyan alakítható ki ez az egyensúly, hogyan szeretnének tovább lépni, mik az elképzeléseik. A második kérdésem az emberek mozgására vonatkozik, hogy ilyen általános kifejezéssel éljek. Ez a menedékjogra is vonatkozik, a bevándorlásra és az Európai Unió külső határaira. Azt, hogy hogyan működünk együtt a Frontex-el, milyen erőforrásokra lehet szükség ezeknek a kérdéseknek a megoldásához. Nagyon hasznos volna, nagyon hálás volnék, hogyha megosztaná velünk, hogy milyen elképzeléseik vannak, milyen nézeteik vannak ezzel kapcsolatosan, hiszen ezek nagyon vitatott és nagyon nehezen megoldható kérdések. A szakbizottságunkban sokszor tárgyaljuk ezeket a kérdésköröket. Köszönöm. Thank you. For Mr. Tavares. Tavares úr a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr és miniszterelnök helyettes úr. Optimista vagyok a magyar elnökség munkájával kapcsolatosan. Remélem, hogy teljesülnek majd a prioritásként kitűzött céljaik. Beszélt például az öröklési jogokról, illetve arról, hogy az áldozatok jogaival is foglalkozni szeretnének, de nem látom ezeket a konkrét célkitűzéseket, az említett rendezvénytől eltekintve, illetve az öröklő, öröklési jogok rendezésétől eltekintve úgy látszik nem túl ambiciózusak a céljaik, bár ez egy eléggé nagy terület. Három kérdésem volna három különböző területről, amelyek sok aggályt vetettek fel az én tagállamomban és más tagállamok van is. Az egyik az adatvédelem. Sok hír szól mostanában az Egyesült államokkal kötött kétoldalú megállapodásról, azután, hogy a bizottság megkapta a megbizatást a megállapodás tárgyalására, nagyon hasznos volna a tanács számára, hogyha volna egy közös álláspont, amely megerősíti azt az európai lendületet, amelyel erről a megállapodásról tárgyalnak. Szólásszabadság ez a második kérdés. Nagyon kíváncsi vagyok a válaszára, nem akarom elismételni az előbb feltett kérdést. Mind a 27 tagállamról van most szó, nem csak Magyarországról, és nem elsősorban Magyarországról az. Érdekelne, hogy végeztek-e elemzéseket arról, hogy ezen a területen hogyan is áll az Európai Unió. Ha jól tudom, a, a tanács is tárgyalja ezt a kérdést harmadszor. A tanács kérdeztük a radikalizációról, illetve az ezzel kapcsolatos konzultációról, és Szerel Ludford és én is tettem fel kérdéseket, a válaszok nem voltak túl kielégítőek, erről is szeretnék öntől hallani néhány szót. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm az EFD nevében. Úgy látom, nem jelentkezik senki. Nem kívánnak szót kérni. Ebben az esetben Morvai asszony a szó. Szépen büntetőjogászként engem is nagyon foglalkoztat a bűncselekmények áldozatainak kérdése különös tekintettel a legkiszolgáltatottabb áldozatokra a nőkre és gyermekekre és e, egy külön pálfaja a bűncselekményeknek a családon belüli e, erőszak a legkiszolgáltatottabb családtagok idősek nők gyerekek sérelmére elkövetett e, bűncselekmények kérdésköre. kváncsi vagyok hogy az áldozatvédelmen belül e körben milyen lépéseket tervez a magyar elnökség különös tekintettel arra is hogy az európa tanácsban egy nagyszabású konvenció van készülőben ebben a témában ugyanakkor eh, arra is föl kell hvni a figyelmet hogy eh, a magyar kormány áldozatvédelmi elkötelezettségét és emberi jogi elkötelezettségét senki nem fogja igazán komolyan venni addig amg a two thousand and two és two thousand and ten közötti kirvóan durva eh, bűncselekménysorozattal kapcsolatos igazságtétel meg nem történik és ez európa tudomására nem jut. most már egyre többen tudják hogy two thousand and two és two thousand and ten között az akkori szocialista és liberális vezetésű kormány rendőrsége és részben az általa részben iránytott ügyészségen és más szerveken keresztül büntetésvégrehajtási intézeteken keresztül stb. több száz ember sérelmére követett el kirvó durvaságú személy elleni és egyéb bűncselekményeket ugye tudjuk szemeket lövettek ki életre szóló sérüléseket okoztak embereket ártatlanul bebörtönöztek hogy áll a kivizsgálása ezeknek a durva jogsértéseknek tudjuk hogy ugye két jelentés is elkészült az egyik a two thousand and two és two thousand közötti országgyűlési jelentés gaudi nagy tamás nevével fémjelezve illetőleg a gulyás gergely vezette bizottságnak a two thousand and six os eseményekkel kapcsolatos jelentése egy kettő pedig a bróság is számos jogerős téletet hozott. itt az ideje egyrészt hogy ezek angol nyelvre francia nyelvre világnyelvekre lefordtásra kerüljenek és itt az idő hogy e, a magyar kormány ezeket tudassa európával hiszen nem csak a magyar nemzet és nem csak az áldozatok felé van felelőssége a magyar kormánynak hanem az egész európai unió felé hogy bebizonytsuk hogy a felelősségre vonással el fogjuk érni azt hogy többet ilyen európában nem fordulhat elő. elnézést kérek de el kell mennem egy másik bizottságba szavazni de majd meg fogom tudni a választ. köszönöm szépen! Köszönöm, akkor halljuk meg, hallgassuk meg Navracsis úr válaszait. A kérdéseket, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy, hogy részletesebben is beszélhetek a kérdések mentén a, a prioritásokról, illetve részben a médiatörvényről, ami eh, még akkor eh, további beszélgetést igényel nyilvánvalóan. Ha megengednék, akkor először eh, azt a néhány kérdést venném előre, vagy témát venném előre, amely, amelyben én, mint jelen esetben igazságügyminiszter azért nem tudok önöknek nyilvánvalóan kielégítő felvilágosítást adni, mert nem az én területemhez tartoznak a kérdések. Ez a, e, ilyen sajnos a menedékjog, a külső határokkal összefüggő kérdések, amelyeket Kirkhope úr e, tett fel, nálunk ez a belügyminiszterhez tartozik, és a bel- és igazságügyminiszteri tanácsnak a belügyi részéhez, tehát tegnap Pintér miniszter úr ö, tudott volna kielégítő tájékoztatást adni. Természetesen állók rendelkezésre egyébként írásban, ha úgy gondolja, akkor, akkor bővebben meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket, de annyi türelmét kérném akkor, hogy fel tudjam venni a, a kompetens miniszterrel a kapcsolatot, és akkor így válaszolnánk meg ezeket a kérdéseket illetve tavares úrnak a, a politikai radikalizáció illetve a politikai extrémizmusra vonatkozó kérdése ami szintén a belügy, belügyi területhez tartozik de itt is természetesen felajánlom hogy ha, ha megengedi akkor budapestre visszatérve miniszter kollégámtól megszerzem az információkat és válaszolok az önkérdésére írásban ezzel kapcsolatban, hogyha ez megfelelő. A többi kérdésre röviden, ha megengedik, akkor a, az összefüggő kérdéseket összevonnám, hogy, hogy gyorsabban válaszoljak, és aztán ezt követően az újabb kör kérdésköre minél hamarabb sor kerüljön. Áldozatvédelem tekintetében mi úgy gondoljuk, hogy meg kell várnunk az Európai Bizottság átfogó áldozatvédelmi csomagját. Az Európai Bizottság ambíciója ezen a területen az, hogy nem csak a jogágak tekintetében lenne átfogó jellegű ez az áldozatvédelmi csomag, de a garanciák tekintetében is. Meg kell várnunk, hogy hivatalosan az Európai Bizottság megjelentesse ezt a tervezetet, annál is inkább, mert a, a másik önök előtt már ismert változat a European Protection Order jelen pillanatban a tanácsban nem élvezi a tagállamok minősített többségének a támogatását. Következésképpen megvárjuk, a, miközben az IPO tekintetében is természetesen ott vagyunk és napirenden tartjuk, de meg kell várnunk, legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy meg kell várnunk a bizottság javaslatcsomagját ebben a tekintetben, és amilyen gyorsan lehet, olyan gyorsan haladunk előre, éppen azért, mert rendkívül érzékeny területről van szó, az áldozatvédelem éppen a legkiszolgáltatottabbak védelmét hivatott ellátni. Viszont ezen belül is, ha megengedik, akkor egy alterületet leválasztanék, ez a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények, illetve a gyermekek jogainak védelme, hiszen ha az amúgy is sérülékeny státuszú áldozatokon belül a legsérülékenyebb csoportot kell megnevezni, akkor a nők mellett természetesen azt hiszem, hogy itt a gyerekeket nevezhetjük meg, és itt ezen a területen a magyar elnökség időszakában szeretnénk eredményeket elérni egyrészt a gyermekek szexuális gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos irányelv tervezetet a reményeink szerint elfogadnánk a magyar elnökség végén, tehát a júniusi bel- és igazságügyi miniszteri tanácsülésen reményeink szerint elfogadnánk ezt a, az irányelvet, illetve a gyermekjogokkal kapcsolatban pedig éppen a, sérülékeny gyerekek napját, napján, illetve annak a környékén, tehát május végén tartanánk egy nagy nemzetközi konferenciát, most már hagyományok szerint itt a, a Missing Children Europe-al együttműködve, illetve más e, civil szervezetekkel együttműködve, elősegítve ezzel a, a tudatosságot, önök is tudják, hogy van egy eh, az Európai Unió által bevezetett forródrót, telefonos forródrót az elveszett eh, gyerekek számára, amelyet sajnos mind a mai napig jó pár Európai Uniós tagállam még nem vezetett be, nem honosodott meg. Én büszkén mondhatom, bár nem az én érdemem, hogy Magyarország az elsők között vezette be annak idején ezt a, ezt a forródrótot, telefonos forródrótot, és mind a mai napig az elveszett gyerekek problémáinak kezelésében a magyar civil szervezetek, elsősorban a Kék Vonal Alapítvány kiemelkedően jelentős szerepet játszik. A másik ilyen nagy kérdéskör volt, amely több kérdésben is előfordult, az áldozatvédelem, a, bocsánat, az adatvédelem eh, kérdése. A, PNR-ral, azaz a, a az utasok az Egyesült Államokkal az Egyesült Államokkal kötendő egyezmények közül a PNR és az adatvédelmi egyezmény közül nyilvánvalóan ez a bonyolultabb. A PNR esetében egy már meglévő szerződés frisstéséről korszerűstéséről van szó. Az adatvédelmi egyezmény azonban egy ennél sokkal szélesebb körű tárgyalás sorozatot igényel, amelyben a kezdő lépéseket most januárban éppen Budapesten tesszük meg egy adatvédelmi konferencia tekintetében, ahol a szakértők számára nyílik lehetőség informális és formális egyeztetésre az amerikai és az európai álláspont közeltésére. reményeink szerint ebben a folyamatban fontos pont lesz majd az áprilisi európai unió egyesült államok igazságügyminiszteri találkozó amely a formális tárgyalások tekintetében is egy jelentős lökést adhat a tárgyalási folyamatnak. a tárgyalásokat alapvetően a bizottság folytatja ebből a szempontból mind a tanács mind a parlament támogató illetve ellenőrző szerepet tud ellátni. én a magam részéről illetve a tanács nevében azt gérhetjük hogy a bizottsággal szoros munkakapcsolatban időről időre beszámolót kérve a bizottságtól a tárgyalások állásáról tájékozódunk és igyekszünk olyan megoldásokat találni amely az európai adatvédelmi normáknak és az európai adatvédelmi kultúrának megfelel. A pénzügyi perspektíva tekintetében Buszutil képviselő úr eh, kérdezte, itt azt tudom ígérni, hogy eh, a tárgyalások során aktívan részt veszünk, és igyekszünk minél kedvezőbb körülményeket kialakítani a pénzügyi perspektívában is a bel- és igazságügyi prioritások megjelenésének. Én úgy gondolom, hogy ha az európai integráció komolyan gondolja azt a misszióját, amelyet már a római szerződésben is célként jelölt meg, nevezetesen egy a, a közelebbi a polgárok, az európai polgárok mint közelebbi uniójának kell lennie, vagy mint szorosabb uniójának kell lennie, akkor ezeken a területeken pontosan azért kell előrelépnünk mert európai polgárság nem elképzelhető európai polgári jogok és európai polgári jogvédelem nélkül illetve az igazságügyi együttműködés erőstése nélkül. az alapjogi dimenzió tanácsi döntéshozatalban való megjelenését kérdezte weber képviselő asszony az alde képviselőcsoporttól a gödöllői informális miniszteri tanács ülésen, amikor áttekintettük ezt a problémát, akkor abban a megoldásban rajzolódott konszenzus, hogy a, alapvetően a tanács meglévő belső struktúráit kell hatékonyabban kihasználni munkacsoportszinten, illetve miniszteri tanács szinten, munkacsoport szinten ez elsősorban a FREMPET jelenti, tehát az alapjogi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportot, miniszteri tanács szinten pedig értelemszerűen a bel- és igazságügyi tanácsot. Ugyanakkor felvetődött, és a jövőben nyilvánvalóan igényt is jelent majd ebből a szempontból az Európai Alapjogi Ügynökség véleményeinek kikérése, ahogyan az eddigiekben is egyes fontosabb kérdésekben ugye a jövőben is a tanács kifejezte abbéli alapvető szándékát, hogy alapjogi kérdések, fontosabb alapjogi kérdések megítélésénél az Európai Alapjogi Ügynökség tanácsait, véleményét figyelembe veszi. A Argentini képviselőasszony kérdésénél, ha jól értelmeztem, mivel alapvetően a privacy kérdéskört járta körül én úgy gondolom hogy itt is alapvetően az egyesült államokkal kötendő adatvédelmi egyezménynél kell alapvető figyelemmel lennünk arra hogy ne sérüljenek az uniós polgárok magánélethez és adatokhoz fűződő jogai a másik ilyen közeljövőben megjelenő aktora ennek a területnek az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozással az Emberi Jogi Bíróság belépése, hiszen ez azt is jelenti, hogy amennyiben valakit alapjogi sérelem ér, akkor plusz egy bírói fórum, egyel több bírói fórum áll rendelkezésre a védelem nyújtására. De természetesen az ön kérdésére is áll válaszként az, hogy a tanácsnak, mint ahogyan magának az Európai Parlamentnek, illetve a bizottságnak is a döntéshozatal során az alapjogi dimenziót az eddigieknél fokozottabban kell érvényesítenie. E, nyilvánvalóan magunkra vonatkoztatva, a tanácsra vonatkoztatva mondom ezt most elsősorban, e, akkor, amikor az egyes jogi aktusok vitája zajlik, vagy valamilyen álláspontot kialakítunk, akkor különösen a bel- és igazságügyi tanácsnak ebben kitüntetett szerepe van, az alapjogi dimenziónak fokozottan kell megjelennie európai szinten is. A engedjék meg hogy a médiatörvény kapcsán is beszéljek a véleményszabadságról. moraes képviselő úr emltette hogy a bizottság által a magyar kormányhoz intézett levélben éppen a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye jelenik meg mint a véleményszabadságot potenciálisan fenyegető tényező. eltekintve attól hogy szemléletes illusztrációja ez annak hogy más más kulturális hagyományokkal vagy más más tradciókkal rendelkező országok hogyan láthatják ugyanazt a fogalmat másképpen, hiszen Magyarországon szerintem korábban sohasem fogalmazódott meg az a vélemény, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás a véleményszabadságra nézve veszélyes lehet, de természetesen megfontoljuk a bizottság javaslatait ebben a tekintetben. Szakértőink dolgoznak a válaszon, reményeink szerint a jövő hét elején, tehát jóval a határidőn belül hivatalosan is tudunk válaszolni a bizottság észrevételeire, és ebben a tekintetben én azt hiszem ez nem jelentős kérdés. Mi a médiatörvényel a véleményszabadságot erősíteni akartuk és szándékoztuk, és nem pedig gyengíteni. Következésképpen, hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy ez bármilyen szempontból is a véleményszabadság veszélyeztetését jelentené, akkor nyilvánvalóan meg kell találnunk azt a szabályozási spektrumot, ami nem aggályos a bizottság számára, ugyanakkor a magyar kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének is eleget tesz. Felmerült természetesen annak a megoldása is, hogy az önök számára ismertebbé tegyük a magyar fogalmát a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak, amely korábbi alkotmánybrósági határozatokon illetve a korábbi médiahatóság határozatain alapul és amely viszonylag jól körülrható magyarországon. hogy egy elemet emltsek például az egyik ilyen alapvető eleme a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak a magyar fogalom szerint hogy nem adásonként kell nézni hogy megvalósul e a kiegyensúlyozott tájékoztatás hanem a műsor folyamot folyamatában kell nézni. Hiszen nyilvánvaló, hogy nem lehet adásról adásra patikamérlegen megnézni, hogy megvalósulnak-e az arányok, viszont folyamatában kell nézni, hogy torzul-e a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, vagy nem. Természetesen, hogyha a bizottság úgy gondolja, és a mi szakértőink is úgy gondolják, hogy nem kell olyan szélességben szabályozni ezt, ahogyan a jelenlegi szövegben van, akkor ahogyan azt már említettük is, készek vagyunk ebből a szempontból módosítani a, a törvényszövegét is. azt hiszem, elnök úr, ha valakit kifelejtettem volna, akkor elnézést, igen, igen, igen, bocsánat. Yes, sir. there are two. Yes, Mrs. Sargentini, I beg you. Igen, Sargentini asszony, kérem, hogy röviden hogy a következő körben is meghallgathassuk a kérdéseket. Nem hiszem, hogy elfelejtett, de az USA-val folyó adatvédelmi tárgyalásokról szeretnék szólni. A PNR tárgyalások jól haladnak, de az adatvédelemre vonatkozó tárgyalások úgy látszik megakadtak. Nagyon fontos, hogy ez egy csomag legyen továbbra is, ez a két téma. Elvekről van szó, nem csak a gyakorlatról. És Érdekelne, hogy hogyan gondolkodik arról, hogyan lehetne ezt a két témát továbbra is összekapcsolni. Én arra kérem, hogy ne, kér, ne nyissuk meg még egyszer a kört a koordinátoroknak. A két percüket már meghaladta a felszólalásuk. Tavares úr, hogyha szeretné konkretizálni az előző kijelentéseit, akkor megkapja a szót, de kérem, hogy ne nyissuk meg még egyszer a koordinátorok felszólalásainak sorát. Köszönöm szépen a jó tanácsot, elnök úr. Tudom, hogy a radikalizáció inkább a belügyi hatáskörbe tartozik, de sok olyan aspektusa van, amely az alapvető jogok, jogokhoz is kapcsolódik. Például a gyülekezési jog, a társulási jog és a lelkiismeret szabadsága és a gondolatszabadság. Persze a kollégáját is kérdeztem már a részletekről, de nagyon érdekelne, hogy ön hogyan gondolkodik erről a nagyon homályos fogalomról, a radikalizációról, és az erőszakos radikalizációról, illetve egyéb radikalizációról, hiszen beszél a radikális megszorító intézkedésekről, stb. És ezek a kérdések kapcsolódnak az alapvető jogokhoz, ezért tettem fel önnek ezt a kérdést. Néhány mondat, hogyha megengedi. Ja, bocsánat. Argentini képviselőasszonynak csak röviden válaszolva az amerikai fél az, aki jelen pillanatban késlekedik ilyen értelemben a tárgyalásokkal. Azt kell önnek mondanom, hogy a decemberi Európai Unió Egyesült Államok tárgyalásokon sem az Európai Uniós delegáción múlott. Ezért is szerveztük most hétvégére a, a szakértői konferenciát adatvédelemről, ahova meghívtuk az amerikai szakértőket is, és minden egyes alkalommal próbáljuk az amerikaiakat arra sürgetni, hogy minél hamarabb mandátummal bró képviselőket jelöljenek meg és induljanak a hivatalos tárgyalások. ami tavares úr kérdését jelenti, illeti azt hiszem itt kulturális nyelvhasználati kulturális különbségről van szó a radikális én azt hiszem nem csak a magyarban de, de nagyon sok nyelvben gyökeres, alapvető jelentéssel bír. És ebből a szempontból nem hiszem, hogy, hogy extrémista tendenciákat jelentene akár az adórendszerben, akár, akár más ö, szakpolitikai kérdésben. Ami a radikalizáció homályos fogalmát illeti, én azt hiszem, hogy a, a politikai szóhasználatban, a politikai radikalizmus tekintetében, az ex, ha az extrémizmus ö, fogalommal szinonimaként kezeljük, akkor azt mondhatjuk, hogy azok, a, azok az extrémista politikai erők, amelyek a demokrácia ellen valamilyen diktatúra megvalósításáért, vagy éppen rasszizmus és egyéb szélsőséges politikai eszme támogatásáért szerveződnek. De ennek nincs köze a politikai szóhasználatban a radikális adócsökkentéshez, vagy a radikális átrendeződéshez, legalábbis a magyar politikában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden válaszolt. A második körben hallgassuk meg a kérdéseket. Nagyon sokan jelentkeztek szólásra. Felolvasom a neveket sorban. Mrs. Intfeld, Mrs. Romero López, Mr. Romeva, Ms. Bauer, Angelilli, Mr. Lambrinidis, Alfano, Becerril, Mr. Papanikolaou, and Mr. So understand. Lezárom a listát. Ezen a ponton ön is szeretne szólni, Papadopoulou. Jó, akkor most zárom le. Kérem, hogy mindenki próbálja tartani magát ahhoz, hogy egy percben szóljanak, ma délelőtt még szavaznunk kell, és sok megtárgyalni valónk is van. Úgyhogy, és még időt kell adni a miniszter úrnak és a válaszokra. Az első felszólaló következik. Köszönöm, megpróbálok röviden szólni. Köszönöm a miniszter úrnak, hogy itt van velünk, és hogy magyarázatot adott bizonyos kérdésekre. és beszámolt az elnökség prioritásairól. Azzal kapcsolatosan, amit ön is kifejtett, hangsúlyozta, hogy a Kanadával folyó kapcsolat is lényeges, és itt a vízum viszonosság kérdése is felmerül Oroszországról, Ukrajnával és Moldovával. De nem beszél a vízum viszonosságról az Európai Unió öt tagállama tekintetében, Kanada és az Egyesült Államok vonatkozásában. Éppen ezért a következő kérdésem volna. Nem gondolja, hogy ideje annak, hogy intenzívebben dolgozzanak ebben a dialógusban Kanadával és az Egyesült Államokkal a párbeszédben, már ami a vízum viszonosságot illeti Romániával, Ciprussal, más országokkal kapcsolatban. Köszönöm. Thank you, Chair. I'll try and be very brief. Uh, Köszönöm szépen, megpróbálok nagyon rövid lenni. Két dolog van, amit mondott a miniszter úrna, aminek örülök. Elsősorban, hogy szükség van az alapjogok megerősítésére, és hogy kézzelfogható lépéseket kell tenni az állampolgárok érdekében. De szerintem ahelyett, hogy egy bürokratikus lépéseket tennénk, itten jogi eszközöket kellene létrehozni, ami lehetővé teszi az állampolgároknak, hogy a bírósághoz forduljanak és megvédjék a jogait. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy egy horizontális, diszkrimináció ellenes irányelvet tűzzék a napirendre, méghozzá kiemelkedő helyen. A második rész a vitatott médiatörvény, a 88-as pont azt mondja, hogy értékelni vigyáznia kell a családi értékekre, és itt a magyar kormány egy új fogalmat hoz bele az alkotmányba, a házasságot kifejezetten férfiak és nők házasságára értelmezett csak. És a médiahatóság ott pedig az, hogyha két homoszexuális férfit mutatnak, akkor ez a házasság intézményét sérti. Tehát itt ez nem látható a tehát szeretném megtudni, hogy a magyar elnökség mit fog tenni annak érdekében, hogy a Magyarország, magyar elnökség, hogy mindenütt ezek a jogok érvényesüljenek. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. A nők elleni erőszak továbbra is tabu téma Európában. Az én országomban 80 nő és 21 gyermek esik áldozatául a családi erőszaknak, családon belüli erőszaknak. És érdekelne, hogy önöknél milyenek ezek a számok, és működik egy megfigyelő központ, és sokszor a 2500 nőről beszélnek, de itt a számok nem világosak. A második kérdésem a védelemre vonatkozik. A védelmi parancs is továbbra napirenden van. A probléma felmerül, a különböző jogi eljárásokban. A bizottság nem akar foglalkozni ezzel a kérdéssel a nők, akiknél nálunk védelmi parancshatály alatt vannak, Magyarországról sokan származnak, automatikusan elismerik-e ezeket a védelmi parancsokat Magyarországon is, a, a bizottság nem akarja tudomásul venni, hogy a különböző országokban más és más a jogi helyzete tekintetben Európában. Köszönöm szépen. Thank you, uh, Vice Minister. Uh, Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az egyik kérdésre. Okay, please go ahead. I would like to reiterate one of the questions. Egy kérdést szeretnék feltenni, ez már elhangzott a diszkrimináció ellenes irányelvvel kapcsolatban. Az elmúlt két elnökség során nyomon követtük ezt Spanyolországgal, Belgiummal, és kíváncsi vagyok, hogy a magyar elnökség milyen prioritást ismer el ebben a tekintetben. Beszéltünk már a, az állampolgársági jogokról, illetve a roma kisebbség jogairól milyen terveik vannak az említett irányelv kidolgozásában. Tudjuk, hogy sok tagállamnak még ez aggályt okoz. Hogyan kívánják kezelni ezt a helyzetet? Milyen ütemtervben gondolkodnak erről az irányelvről? Mit várhatunk a következő fél évben konkrét eredmények tekintetében? Köszönöm. Bauer asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget. Két kérdést szeretnék föltenni önnek, miniszter úr az elmúlt plenáris ülésen a nemzetközi örökbefogadásokról volt szó, és fölmerült a biztos asszony szájából az a megállapítás, hogy az örökbefogadásról szóló bírósági döntés sem tartozik azoknak a dokumentumoknak a kategóriájába, amit kölcsönösen elismernek az egyes tagországok mivel önök kiemelten foglalkoznak a polgári és kereskedelmi tárgyú döntések kölcsönös elismerésével, azt szeretném kérdezni, hogy vajon az örökbefogadásokról szóló döntések és dokumentumok is ebbe a tárgykörbe tartoznak-e. A másik kérdésem az állampolgárságra vonatkozik, az európai állampolgárságra elsősorban, nyilvánvaló hogy ez szubszidiaritás kérdése mivel hogy tagállami állampolgársághoz kötődik az európai állampolgárság és az, a tagállamokban néhányban van olyan gyakorlat hogy megfosztják a, az adott ország attól azt aki más ország állampolgárságát kéri a harmadik, harmadik országok esetében, tehát egy amerikai-európai esetben ez az európai, polgárság elvesztését jelenti. Ez egy meglehetősen furcsa, furcsa történet, és a másik, just just a half a sentence, a másik vonatkozása viszont az, hogy európai tagállamok esetében hogy lehet az, hogy két tagállam esetében a, kettős állampolgárság a másik, másik állampolgárság elvesztéséhez vezet? Köszönöm szépen. Próbálok rugalmas lenni az idő kezelésével, de azért sürgetném önöket, vagy kérném önöket, hogy segítsenek nekem ebben, hiszen kezdünk kifutni az időből. Angelini úr, egy percben. Grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak azért, hogy hangsúlyozza, hogy a gyermekpornográfia és a gyermekek szexuális kihasználása elleni irányelv prioritás a magyar elnökség számára. Az ülés után én a tanács képviselőjével találkozom majd, annak érdekében, hogy a trialógus részleteit megbeszéljük. Két rövid kérdésem volna. Egyetértek Bauer asszony véleményével, a magyar elnökség az örökbefogadással kapcsolatosan prioritásnak tartja-e a kölcsönös elfogadás biztosítását. Múlt héten a parlament egy állásfoglalást fogadott el, hangsúlyozva az elhagyott gyermekekkel kapcsolatos problémát, fontos lenne, hogy ők örökbefogadhatóak legyenek a tagállamokban, a saját tagállamukban, vagy általában az Európai Unióban, és ez felveti a kölcsönös elfogadás kérdését, a dokumentumok és a bírósági határozatok kölcsönös elfogadásának kérdését. Az utolsó gondolatom. Kapunk-e majd frissített információt a jogszabályalkotási dokumentumokról, amelyek a kiskorúak csempészésével kapcsolatosak. Sok bírósági eset van folyamatban Európában öné a szó. Köszönöm, elnök úr, miniszterelnök helyettes úr. A horizontális diszkrimináció ellenes irányelv nagyon nagy jelentőséggel bír számunkra elakadt a tanács előtt, ezzel kapcsolatosan nincsen kétségünk, a parlamentnek van egy álláspontja, a tanács nem lép előre. Önök számára ez fontos kérdés, mint említette, elképzelhető-e, hogy mondjuk két hónap múlva visszajön a bizottság elé, és beszámol arról, hogy a tanácsban hogyan haladnak a tárgyalások. Azért említem ezt, mert nagyon fontos kérdés ez, és az is fontos, hogy ne csak jó szándékaink legyenek, hanem cselekedjünk is a tanácsban, hogy előrelépést sikerüljön elérni ezekben az ügyekben. A legfontosabb kérdésem a börtön életkörülményekre vonatkozik, a kínzásra és a börtön lakók életére. Nagyon fontos volna, hogy az ombudsmanok, a jogi képviselők meglátogathassák a börtönöket és megvizsgálhassák, hogy milyenek ott a körülmények. Különböző tagállamokban más és más a helyzet, de bizonyos esetekben nagyon rosszak a körülmények Érdekelne, hogy a tanácsban ez prioritással tárgyalják-e majd. Alfano kolléga. Grazie Presidente. Uh, mio Ministro, è palese che le opinioni pubbliche sono qui. L'opinione pubblica e le ONG sono piuttosto allarmate per la vostra... Itt vagyok. A civil szervezetek és eh, a közvélemény egy kicsit aggódik a magyar elnökség miatt, nem csak a médiatörvény okán, hanem az alkotmányos reformjaik miatt is. Egyebek között például bevezették az azonos neműek házasságának tilalmát. Szeretnék tájékoztatást kapni egy konkrét helyzetről, ami a médiatanács elnökére vonatkozik. milyen hatáskörei vannak ennek a személynek. Azt olvastam, hogy a kérdéses hölgy a jelek szerint nagyon sok gyűlöletbeszédre beszédre adott lehetőséget, és ő maga is részt vett ilyenben a melegekkel kapcsolatosan. Korábbiakban talán egy pornó újságnál dolgozott, vagy kapcsolata volt ezzel, úgyhogy nem is értem a mostani álláspontját. Sí, muchísimas gracias, señor. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm a, az előadását. előadóként és társelőadóként szerettem volna a magyar kormány álláspontját kérni a védelmi parancsal kapcsolatosan az áldozatvédelemmel kapcsolatosan. A Nőjogi Bizottság tagjaként érdekelne, hogy a nemek közötti erőszak ügyét tovább kívánják-e vinni. És röviden kérdeznék még valamit. Tegnap a belügyminiszter kifejtette, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nagyon fontos prioritás. Én ezt elismerem ennek a fontosságát, de nagyon fontos a terrorizmus áldozatainak a védelme is. Nem is segítséget kérnek, hanem a jog, az igazságügyhöz való hozzáférést. Köszönöm szépen, Papa Nikolaou az úr. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Ε, θα αναφερθώ σε ένα πιο ειδικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία. Το προηγούμενο διάστημα εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη, αναφέρω ενδεικτικά την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία. Szóval Görögországban, Olaszországban, Németországban ö, robbanóanyaggal megrakott csomagok ö, okoztak problémát. Ezek a ö, csomagok különböző személyeknek voltak címezve, a német kancellárnak, különböző nagykövetségeknek, és ez nagyon aggasztott bennünket, és aggaszt továbbra is. A következő kérdést szeretném feltenni a magyar elnökség. Kíván-e konkrét intézkedéseket hozni az ilyen problémák kezelésére? Ami terrorizmus következményeinek kezelését illeti, 2013-ig szól a bizottság programja. Elégséges ez, vagy pedig meg kellene erősíteni esetleg az Európolt ön szerint? Papadopoulou asszony. Hello? Yes. Uh, you have overemphasized the strengthening of fundamental nagyon sok területen hangsúlyozta az alapjogok fontosságát ebben a fél évben. Ön, szeretném megkérdezni, hogy megvizsgálják-e a családon belüli erőszak áldozatául esett nők részére létrehozott menhelyek állapotát a 27 tagállamban. Eh, hogyan lehet eh, az áldozatokat megvédeni. A második kérdés a gyermekpornográfiával kapcsolatos. A jó gyakorlatokról statisztikákat fognak együteni a különböző tagállamokban. És a harmadik dolog pedig az alapvető szabadságjogok megsértésével kapcsolatos. Ön hangsúlyozta, hogy az európai polgárok eh, alapjogait meg kell védeni mi a helyzet azzal, hogy az Európai Unió egyik tagállamában a szabadságjogokat megsértik? Köszönöm szépen. Buszutil úr és Kirkov kérdése után lenne nekem is néhány rövid kérdésem. Először is az utas adatokra vonatkozó csere Európán belül. Ezzel kapcsolatosan vannak-e terveik, illetve szeretnék-e ezeket a kérdéseket továbbvinni? Nagyon sok kérdést hallottunk, és remélem, hogy a miniszter úr megpróbálja összefoglalni a válaszait, nagyon sok elektronikus szavazás áll előttünk, ezt még szerettük volna 10 órakor megkezdeni, úgyhogy nagyon kérem a miniszter urat, hogy próbálja meg rövidre fogni. elnök úr, valóban <clears throat> igyekszem rövid lenni akkor, ha megengedik, nem egyesével mennék a, a kérdéseken végig, hanem próbálnám ismét csoportokba gyűjteni talán a legtöbben a horizontális diszkrimináció irányelvet emltették miközben itt is most is kijelentem hogy a magyar alkotmány is és a magyar, alkotmány is, a magyar alkotmányos rend is tilt bármifajta diszkriminációt polgárok között legyen szó nemekről vallási meggyőződésről politikai hovatartozásról szexuális irányultságról és a többi és a többi. a maga a téma a horizontális irányelv az epsco miniszteri tanácshoz tartozik. az én ismereteim szerint a magyar elnökség itt tervez előrehaladást az irányelv megtárgyalásában de ennél részletesebben sajnos én nem tudok beszámolni mert másik minisztériumhoz tartozik és más miniszteri tanácshoz is tartozik a, kérdés. a Másik ilyen visszatérő kérdés volt a nemzetközi örökbefogadás kérdése, illetve a, a nemzeti, nemzetközi örökbefogadási határozatok kölcsönös elismertethetősége. A Hágai Nemzetközi Magájogi Konferencia elfogadott egy egyezményt az örökbefogadásról, és ez alkalmazható az én ismereteim szerint, tehát uh, itt ez a kérdés ebből a szempontból megoldott házasságon, családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, gyermekekkel szembeni erőszak, illetve a börtönviszonyok kérdésében, miközben az általában az áldozatvédelmi kérdésekben a bizottság tervezetét szeretnénk megvárni, hiszen az előzetes tervek szerint a bizottság mind az információk tekintetében, mind pedig a szabályozás tekintetében teljes képet kíván adni az áldozatvédelemről és az egyes sérülékeny csoportok helyzetéről. Börtönök tekintetében Lambrinidis úr vetette föl, hogy az ombudsmanok számára lehetővé kell tenni a börtönviszonyok vizsgálatát. Én erre bátorthatom is akár a tagállamokat magyarországon a magyar ombudsman nem régen végzett a magyar börtönviszonyokról egy felmérést én úgy gondolom hogy semmi akadálya nincsen annak hogy a tagországokban megvizsgálják az ombudsmanok is a, a börtön helyzetét. az egyes kérdések tekintetében a vízum Enci úr kérdezte a vízum viszonosság kérdését. A pénteki szakértői konferencián Budapesten szándékaink szerint a szakértők felvetik az Egyesült Államok beli szakértőknek a vízumviszonosság kérdését, és ott is megkezdődnek ezek az ilyen értelmű tárgyalások. A, európai Védelmi Egyezmény, vagy European Protection Order kérdésében mint emltettem a tanácsban jelenleg nincsen meg a minőstett többséghez szükséges támogatás természetesen mi mint elnökséget ellátó ország ebből a szempontból is közvettő szerepet fogunk ellátni a különböző tagállamok között. nem tudom megtélni hogy az elkövetkező hetekben itt milyen ellentétek vannak illetve milyen eredményt érünk el és mint emltettem már valamikor a félév közepén a bizottság várhatóan elő fog állni a maga átfogó áldozatvédelmi csomagjával, amely talán rendezi ezt a kérdést. A Bauer képviselő asszony kérdezte állampolgárság tekintetében a, véleményemet. Én, úgy gondolom, hogy ez olyan kérdés, amiben az Európai Bíróságnak kell döntenie hogyha állampolgársági törvények esetében ilyen értelmezési problémák állnak fent. Alfano képviselőasszony jelek szerint jobban informált, mint én a médiahatóság elnökének tevékenységét illetően. Egyrészt a médiahatóság asszonya a médiatanács és végső soron a bíróság alá van rendelve. Tehát a médiahatóság elnöke által hozott határozat ellen a médiatanácshoz lehet fordulni, és a médiatanács határozata ellen bírósághoz lehet fordulni. Másrésztről én nem emlékszem egyetlen olyan mondatra sem amely a médiahatóság elnökének gyűlöletbeszédet bátortó vagy gyűlöletbeszédben részt vevő mondata lett volna. a médiatörvénynek éppen az egyik célja az hogy magyarországon a gyűlöletbeszédet visszaszortsa a médiában. nagyon rossz tapasztalataink vannak például amerikából működtetett kvázi náci szerverek tekintetében, amely antiszemita usztást folytatnak, és egyébként minden parlamenti párt ellen és minden parlamenti képviselő ellen folytat usztást legyen szó akár baloldali, akár jobboldali pártról, és bizony a magyar közvélemény azt tapasztalta hogy a gyűlöletbeszéddel szemben éppen a média területén ezidáig jobbára tehetetlenek voltunk. a médiatörvénynek az egyik célja a gyűlöletbeszéd visszaszortása médiahatóság elnökének nem tudok ilyen jellegű problémájáról. amennyiben van akkor természetesen várom a konkrét idézetet ez ügyben. a jiménez képviselőnek a megjegyzésem miszerint nem csak a terrorizmus elleni küzdelem a fontos, hanem a terrorizmus áldozatainak védelme is, én mélyen egyetértek ezzel. Ezért jó, hogy egy kormány több miniszterből áll, mert a belügyminiszter hangsúlyozhatja a terrorizmus elleni küzdelem fontosságát, az igazságügyminiszter pedig hangsúlyozhatja a terrorizmus áldozatainak védelmének fontosságát, és így kiegyenlíti a kormányzati logikában is, és reményeink szerint itt a prioritások között is ezt a, a kérdést. Ö- ha Papadopoulos képviselő kérdése részben az áldozatvédelmi csomaghoz kötődik a, a válaszom. Várjuk meg a bizottság áldozatvédelmi javaslatát, reményeink szerint rendezi mind a nők elleni erőszak kérdését, mind pedig a gyerekek elleni erőszak, illetve az ezzel kapcsolatos információk kérdését. Másrészt pedig, ha alapjogokat sértenek meg valamelyik tagállamban, akkor természetesen ott van a bírói út, és hát ott van számos nemzetközi emberi jogi fórum, ahol, ahol panaszt lehet tenni és érvényesíteni lehet a, a, a sérelemmel szembeni jogorvoslatot. Európai Unión belüli utas adatcsere, Fosz képviselő úr kérdésére sajnos nekem nincsen megfelelő információm reagálni. Belügyminiszter úr tudott volna, de amennyiben képviselő úr a, meg tudja várni, akkor szintén írásban tudok tájékoztatást adni ebben az ügyben. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, Romero asszony. Már kifutottunk az időből, de hogyha nagyon szeretne szólni, tessék, röviden. Köszönöm. Nem válaszolt a kérdésemre. Szeretném még egyszer megkérdezni, hány nő esett áldozatul a családon belüli erőszaknak Magyarországon? Nincsenek adataink. Ezért mondom ezt, hogy a védelmi parancs nem oldja meg ezt a helyzetet, és a bizottság nem lép tovább úgy gondolja, hogy az elég, hogy az országa szavaz a védelmi parancs mellett az elégséges, és akkor megszűnnek a problémák? Sőt kérem, mert miközben a, az európai szabadalomtól az árvaműveken keresztül a, a nem tudom én, a gyerekek e, elleni szexuális bűncselekményekig mindent igyekeztem memorizálni. Valóban nem tanultam meg, hogy Eh, a nők elleni erőszak statisztikai adata mennyi de ha megengedi a képviselő asszony akkor beszerezzük az ezzel foglalkozó civil szervezettől a pontos adatokat és el fogjuk küldeni akkor levélben a pontos statisztikai adatokat ha ez megfelelő az ön számára. nem tudok most mondani számszerű adatot. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen az ismertetőjét, köszönöm a válaszait az összes kérdésre, és köszönöm, hogy készségét fejezte ki, hogy együttműködik az Európai Parlamenttel. Nagyon sok sikert kívánunk a magyar elnökségnek az egész fél év során. Minden jót kívánunk önöknek, köszönjük. A pleasure, Minister. Now we're proceeding to a vote. Yeah, yeah. Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, és kezdjük a munkát. If you want to take your seats. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Szeretnénk folytatni az ülést. Eléggé kifutottunk már most az időből. Please, we having now a number of votes here. Több kérdésről kell szavaznunk, ha jól emlékszem. Öt elektronikus szavazás lesz összesen. Szeretnénk pontonként haladni. Először a 12. napirendi pontunkról szavazunk. Az Európai Közösség és az izlandi köztársaság, a Norvég királyság, a svájci államszövetség és a Liechtensteini hercegség közötti a 2007 és 13 közötti időszakra létrehozott külső határok alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás. Ez a témája a szavazásnak. Ajánlás tervezett elfogadására kerül most sor. A parlament egyetértésére van szükség ebben a kérdésben. Szavazunk tehát, most megnyitom a szavazást. No, not working. Nem működik? Most próbálják meg még egyszer. Okay, the vote is open. Megnyitom tehát a szavazást. Nem, hiszen nem működik a berendezés. Most már működnie kell. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 49. 43 mellette, 4 ellene, egy tartózkodás elfogadva. nem kell záró szavazás, úgyhogy nézzük a második szavazást, ez a 13. napi rendi pont. Liechtenstein csatlakozása az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc közötti Svájcnak a Schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásához. ajánlástervezetet fogadunk el, szintén az egyetértési eljárásban. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. 48-an mellette szavaztak, nem volt ellenszavazat, egy tartózkodás volt, elfogadtuk az ajánlástervezetet. harmadik szavazás következik. Liechtenstein csatlakozása az Európai Közösség és Svájc közötti a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz. Erről szavazunk tehát. Ajánlástervezetet fogadunk el egyetértési eljárásban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenkét szavazat volt mellette, négy ellene, három tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy az ajánlás tervezetet elfogadtuk. A 15. napi rendi pont következik. Ez az EU és Brazília közötti a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességéről szóló megalapodásra vonatkozik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak mellette, ketten ellene, három tartózkodás volt, elfogadtuk az tervezetet. Az ötödik szavazásunk az EU és Brazília közötti a diplomáciai szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyeknek a rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességéről szóló megállapodásra vonatkozik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 igen szavazat, 2 nem, 3 tartózkodás. Elfogadtuk az ajánlástervezetet. Köszönöm szépen. Most lépjünk tovább ahhoz a témához, amelyet ma délelőtre halasztottunk tegnapról. Az egységes tartózkodási és munkavállalási engedély kérdése. Az 56. cikk harmadik bekezdése szerint az eljárási szabályzatból, hogyha a felelős szakbizottság visszautalja az ügyet a parlament által eldöntött időszakon belül kell ezt tárgyalni, ez nem lehet hosszabb, mint két hónap. Január 10-én a plenáris ülésen kértem a titkárságot, hogy ellenőrizzék, a plenáris szolgálatokkal, hogy figyelembe vették-e ezt a szabályt, illetve az, hogy az, a foglalkoztatási bizottság kérte, hogy továbbra is részt vehessen az 50. cikk szerint ebben az eljárásban. Ezt megerősítették, és eh, ahogyan már eddig is tudtuk, Mátyé asszony, ő a Libe előadó, most eh, ki fogja fejteni, hogy eh, az ő javaslata ennek a célnak az elérése érdekében milyen mértékig kell, hogy figyelembevételre kerüljön a bizottság által. A vita után szavazásra kerül sor, hogy az eljárást meghatározzuk. Kolléga, megadom a szót. Ügyrendi kérdésben szeretne szólni? Máté asszony után meghallgatjuk majd a Foglalkoztatási Bizottság elnökét is, de lesz asszonyt. Máté asszony, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A plenáris, decemberi plenáris ülésen történt szavazással kapcsolatban, az egységes munkavállalási engedélye kapcsolatban az a döntés született, hogy a házszabály 56 per 3. pontja után visszautaljuk. Miután konzultáltunk a plenáris szolgálatával, valamint Donsztágorral, a következőt mondták nekünk eljárási szempontból. Az 56-os cikk per 3-as pontja világosan megmondja, hogy amennyiben bizottsági visszautalás történik, az illetékes bizottság dönti el, hogy milyen eljárást folytat, és erről szóban vagy írásban beszámol a parlamentnek. ehhez a határideje maximálisan két hónap. Tehát a LIBE szakbizottság a kompetens, és neki kell eldöntenie a további eljárást. A tartalma reformat illetően a foglalkoztatási bizottságot be kell vonni minden olyan kérdésbe, ami az ő kompetenciába tartozik, és amit módosítani szükséges ahhoz, hogy a többség elérhető legyen. Konkrétan azt javaslom tehát, hogy eljárási szempontból a bizottságunknak február elején terjesszük elő a kompromisszumos javaslatot, aminek alapja a plenárison történt szavazás. Ennek bizonyos elemeit kell módosítani ahhoz, hogy meglegyen a szükséges többség. Javaslom, hogy kizárólag csak a módosított részekről szavazzunk, és utána blokk Irakban történő szavazás erősítse meg a plenáris szavazását minden olyan esetben, amikor módosításra nem kerül sor. Ami a tartalmat illeti, ezen tehát a módosítások tartalmát, konzultációimnak eredményeként, amit a frakciókkal fogla, folytattam, úgy tűnik, hogy csak néhány olyan bekezdést kell módosítani, ami a libének a kizárólagos kompetenciája, és így elérhető a többség. Így a foglalkoztatási bizottságnak nem kell részt vennie a kompromisszumos szöveg kidolgozásában, mert a plenárison megszavazott részek, amelyek az ő kompetenciájába tartoznak, nem kell, hogy módosításra kerüljenek. Tehát javaslom, hogy ezt az eljárási megoldást szavazzuk meg ma. Amennyiben ezt elfogadjuk, akkor azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határideje azon részekre, amik miatt nem tudtuk a plenárison elfogadni, nyis, azonnal nyissuk meg a benyújtási határidőt, így februárban lehetne bizottsági szavazás, majd pedig a plenáris elé tudnánk vinni még februárban. Köszönöm szépen, elnök úr! Before we hear from the chair Mielőtt meghallgatnánk a Foglalkoztatási Bizottság elnökét, fontos tudnunk pontosan, hogy melyek azok a részek pontosan, amelyek a kezdeményezésből ö, módosításra szorulnak. Tehát mik azok a részek, amiket le kíván választani, és amiket módosítani kell. Tehát pontosan kell, hogy lássuk, hogy a kezdeményezésnek melyik részei tartoznak az eljárás alá. Valójában azon a többletdokumentumokról és a korrespondencia táblázatokról van szó, megfelelési táblázatokról van szó. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, mint munkaügyi társult bizottságnak az elnökét ebben a nagyon fontos ügyben. Mindössze emlékeztetni szeretnék arra, hogy együtt írtunk egy levelet Léne elnök úrnak, ami meghatározza a kompetenciánknak a felosztását a két szakbizottság között ez 2010. március 8-i keltezésű levél, és ez tisztázza, hogy elsősorban a 9, 12-es, 15-ös és 16-os bekezdésekkel a foglalkoztatási bizottság a kompetens, továbbá a 2B2A az első bekezdés bevezető mondata és a 13-as bekezdés a foglalkoztatási bizottság kompetenciája. A plenárison múlt december 12-én volt a szavazás Mátyő asszonynak a az anyagát, ezt elutasította a záró, zárszavazás, mert 306 mellette 350 volt ellen, és 25 tartózkodás volt. Az indokolta Mátyi asszony jelentésének az visszautasítását, néppártnak a módosítóját, ami a tanácsi álláspontot tette magáévá. 30 módosító így elfogadásra került Mátyő asszony jelentéséből. A 30 így elfogadott módosítóból, amik végül is az elutasítást eredményezték, 15 módosító azonok a részekkel kapcsolatosak, amiket itt az előbb felsoroltam, és amelyek a mi hozzájárulásunkhoz kötöttek, amivel ez meg is szereztük eh, Léne úrnak a hozzájárulását a megállapodáshoz. A 15 módosító, amik így kizárólag a mi jelentéstevőnk Alexandre Szerkász úrnak a kompetenciába tartoznak. Ezek olyan kérdések, amik a javaslatnak a lényegét adják. Nevezetesen a kettes, hármas cikk, amik az irányelv alkalmazási hatájára vonatkoznak egyfelől, valamint a 12-es cikk, ami pedig bizonyos szociális jogok kizárásával foglalkoznak, a harmadik országok állampolgárai esetében. Tehát úgy gondolom, tisztelt elnök úr, hogy az önfelelőssége, vagy hogyha fél, a értelmezési vita lenne a szabályból, akkor önnek kell figyelembe vennie, hogy figyelembe véve a globális egyensúlyát mindannak, amit a zárszavazás megkérdőjelezett, nem lehet a tárgyalásokat csak úgy újra nyitni, hogy nem a kompetenciák alapján a lényegről a Libe Bizottság nyissa újra, hanem Matyő asszony nem pontosan nevezte meg, hogy mely cikkeket kívánja újra megnyitni. Ő azt mondja, hogy a a korrelációs táblázatok és a megfelelőségi táblázatokra gondol. Ez egy jogi kérdés, jogi technikai kérdés, ami a javaslat lényegét nem érinti. Ezért nekem úgy tűnik, tisztelt elnök úr, hogy tárgyalnia kellene a Szociális Ügyi és Foglalkoztatási Bizottsággal, mielőtt bármiféle eljárási szabályt fogadnának el. Figyelembe kell venni azt, hogy az exkluzív részsel, ami a, ide ö, tartozik, nem kellene a bizottságnak figyelembe vennie azokat az aggodalmakat is, amiket a társult bizottság azonosított. De említeném még azt a két levelet január, 10, január 3-án és 18-án, amiben emlékeztetek arra, hogy a Foglalkoztatási Szociális Bizottság miért gondolja úgy, hogy részt kell, hogy vehessen azon kérdésekben, illetve szövegmódosításokban, ami őket illeti, illetve amelyek jelentős mértékben módosítva társra kerültek a néppárt által a tanácsi tárgyalások alapján. Végezetül pedig az 56 per 3-as cikk értelmezését illetően szerintem nem lehet úgy értelmezni ezt a cikket, hogy nem olvasok hozzá az 50-es cikket, ami világosan megmondja, hogy a társult szakbizottság kompetens marad mindvégig az első olvasatban és itt most nyilvánvalóan még az első olvasatnál tartunk, és amennyiben értelmezési vita van a két szabály között, akkor pedig azt jelenti, hogy az Alkotmányügyi Bizottsághoz kell fordulnunk, hogy ezt az értelmezési kérdését a házszabálynak eldöntse. Köszönöm elnök úr, hogy megengedte, hogy elmondjam a foglalkoztatási szakbizottság véleményét. Si, si, si vous l'autorisez, peut-être... Euh hogyha szükségesnek tartja a vitánk valamelyik időszakában, hiszen vita kezdődik most, az egyik előadónak megadni a szót, akkor ők nyilván szívesen elmondják az álláspontjukat. A mikrofon most nincs bekapcsolva. Je vous suggère écoute én azt javaslom, hogy először a koordinátorokat hallgassuk meg, aztán az előadókat és az árnyék előadókat, jobban mondva. Szerkász úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném azzal kezdeni, hogy köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok ezen az ülésen. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést. Olyan kérdés ez, amely nem csak erre a szakbizottságra tartozik, hanem más szakbizottságokra is az Európai Parlamenten belül. Éppen ezért úgy gondolom, hogy abban a határozatban, amelyet Matthieu asszony az előadó javasol, figyelembe kell venni a, a kockázatokat és olyan témákat is, amelyek más szakbizottságokra is tartoznak és olyan kérdésekről van szó, amelyek súlyos kérdések az állampolgárok számára, és eddig más bizottságok tárgyalták ezeket a kérdéseket. Nagyon fontos, hogy továbbra is a foglalkoztatási bizottság is foglalkozzon ezzel a kérdéssel, de ne hagyjuk ki ezt a szakbizottságot se a kérdésből. Ez egy olyan társulás, amelyben mindkét szakbizottság fokozottan részt vett, és a precedensek kérdésében nem tudjuk elfogadni, hogy ez a helyzet álljon elő. Én pont az ellenkező hely, ellenkező helyzetben tartom magam, mint hogyha én lennék az, a fő felelős, tehát, hogyha ilyen helyzetben volnék, akkor nem tudnám elképzelni, hogy a másik szakbizottság a problémáját a saját szavazatommal, szavazásommal oldjam meg. Tehát most olyan témáról szeretnének szavazni, amit nem itt tárgyaltak meg, és amiben nincs is illetékességük. Ez konfliktus a két szakbizottság között, de hasztalan, hiszen egy plenáris ülésen elfogadandó megállapodásról van szó, és fontos, hogy ne sértsük meg az eljárási szabályzatot, sem pedig a jó kapcsolatot a két bizottság között. Kérem, hogy ne szavazzanak ebben a kérdésben, olyan kérdésben, amely a foglalkoztatási bizottságra tartozik, hiszen ellenkező esetben önöknek sem volna ényére egy ilyen megoldás. Hosszú tapasztalattal rendelkezem a spanyol parlamentben és az európai parlamentben is. És nagyon fontos szabály az, hogy a többség nem tudja megszüntetni a kisebbségi intézkedéseket, illetve kezdeményezéseket, a rendelet, illetve a szabályzat értelmezése az elnökökre és a jogászokra tartozik, és ezeket a megoldásokat nyíltan is kérdőre lehet vonni, illetve meg lehet kérdőjelezni. Nem kell különböző titkos telefonhívásokat intézni, és ezért nagyon fontos, hogy ezek a szabályok azért vannak, hogy a kisebbségek jogait ne lehessen elnyomni, és csak a többségi szavazásra hagyatkozni. Természetesen a hatásköre megvan, de nem tartanám helyesnek, hogyha ebben az eljárásban dolgoznának tovább. Köszönöm. Köszönöm, akkor hallgassuk meg most a koordinátorokat. Láttam, hogy többen jelentkeznek. Morales úr először. Tisztelt elnök úr, én a Libe szakbizottság nevében és a frakcióm nevében szólok, de szélesebb körben szeretném tárgyalni a kérdést remélem, hogy a frakciók figyelembe fogják venni ezt a szavazás során. 56-os cikk 3-as bekezdés, Mátyő asszonynak igaza van, mi vagyunk az illetékes szakbizottság, az, hogy visszautalják, hozzá annak megvan az oka, politikai vitát kell tartani az árnyék előadókkal és másokkal, Szerkesz Alonso ez egy politikai vita, ez meg is történt, ez valóban korrekt volt. Viszont olyan dologról van szó, amely jogalkotási jellegű, illetve migrációs témáról van szó. Az 50-es cikk alapján a foglalkoztatási bizottságot bevonták, a foglalkoztatási szakbizottság alapvető fontosságú rendelkezéseket szavazott meg, vitatott meg és nyújtott be hozzánk. Most amikor ilyen történik, akkor a többi legális migrációs ügyben is, a cégen belüli transfereknél, egységes munkavállalás engedélynél is így fog történni hogyha az első olvasatban az 50-es cikket nem követik, az egy, az egy álhelyzet, egy mesterséges helyzet a visszautalás után a foglalkoztatási szakbizottságot újra be kellene vonnunk annak érdekében, hogy szakbizottsági módosítók is legyenek, ne csak penális módosítók még hogyha ezt az eljárást választották is. És azt kérem a többi frakciótól, hogy most ne csak a jelenlegi politikai helyzetet nézzék az egységes munkavállalási engedéllyel kapcsolatban, vagy összevont kérelmekkel kapcsolatban, hanem az egész jogszerű bevándorlás ügyet tekintsék a foglalkoztatási szakbizottság árnyék előadója véleménykészítője, milyen eljöttek, és azt kérik, hogy az 50-es cikket komolyan vegyük figyelembe. A a foglalkoztatási szakbizottság elnök asszony és koordinátora e, ugyanazt mondja, amit én. Én nem e, frakcióvéleményt e, nyilvánítok itt, hanem e, szakbizottsági e, szempontot. E, e, ne legyen olyan politikai megállapodás, aminek keretében eltérünk az együttműködés szabályaitól. Azt javaslom, hogy tartsuk tisztában ezt a kérést, egy kis időre halasszuk el a szavazást, az 50-es cikkről kérünk jogtanácsot, hogyan kell ezt az első olvasatban értelmezni, a foglalkoztatási szakbizottságot be kellett volna rögtön vonni. Szerintem mesterségesen rekesztettük ki őket. Szeretném ezeket a jogi kérdéseket pontosítatni, és azt kérem, hogy addig halasszuk el a szavazást, mondjuk a jövő hétre. Mrs. Weber. Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném az egész szakbizottságot emlékeztetni arra, hogy nem először folytatunk vitát erről az ügyről, miután a plenáris visszaküldte azt. Azért kell ezt elmondanom, mert nem akarom, hogy azok a kollégák, akik az első vitán itt voltak, nem voltak itt, azt gondolják, hogy tudatlanul kell szavazni. Már ismerjük ezt a témát. Azt kértük, hogy a jogi részleg adjon jogi szakvéleményt, ezt megkaptuk, és egyértelmű volt a szakvélemény. Azt mondta ki ez a szakvélemény, hogy azt kell követnünk, amit az előadó mond. Az előadó feladat körébe tartozik ez az eljárásjogi kérdés, és a Libe szakbizottság szavazhat erről az ügyről. A kérdés arról szól, hogy a foglalkoztatási szakbizottságot bevonjuk-e vagy nem a visszaküldés után, de erről már a Libe szakbizottság folytatott vitát. Én teljes mértékben értem, hogy az 50-es cikk alapján együttműködünk, de csak nagyon kevés aspektussal foglalkozott az Amploa szakbizottság. Mátyő asszony utána nézett a dolgoknak, és azt találta, hogy azok az aspektusok, amelyek vitára alkalmasak, és amelyek miatt a plenáris visszaküldte a dossziét a LIBE illetékességi körébe tartoznak. Ezért aztán teljes joggal követhetjük a Mátyó asszony által javasolt eljárást az ügy továbbvitelében. Én ennyit szeretnék mondani azzal kapcsolatban, ami eddig elhangzott itt a teremben. Köszönöm. Mr. Buzutil. úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Akár csak az előttem szóló, teljes mértékben tisztelem a foglalkoztatási szakbizottságot, különösen az bizottságot képviselő személyeket itt ma ugyanakkor két világos kérdést kell megkülönböztetnünk. Az egyik kérdés eljárásjogi jellegű, a második pedig érdemi, tartalmi. Mind a kettőről mondanék valamit mert úgy gondolom, hogy helytelen lenne, hogyha a kettőt összemosnánk, akkor ingoványos talajra kerülnénk. Az eljárással kezdeném. Az életben időnként döntéseket kell hozni. Az eljárási szabályok, különösen az 50 hatodik cikk harmadik bekezdése bőven alaposan elmagyarázza, hogy melyik szakbizottság felelős az eljárás meghatározásáért, az szerepel ebben, hogy az illetékes szakbizottság dönt az eljárásról. Ez nem a szakbizottságok közötti jogütközés esete. Az eljárási szabályzat pontosan kimondja, hogy melyik szakbizottságnak kell döntenie az eljárásról. Itt nincs interpretációs probléma. Nem kell az alkotmányügyi szakbizottsághoz fordulni, hiszen ez a cikk az eljárási szabályzatban kristályt tisztán és alaposan elmagyarázza, hogy az illetékes szakbizottság dönt ilyenkor, és tudjuk minnyáján, hogy a Libe szakbizottság az illetékes az 50-es cikktől függetlenül. Tehát az eljárási kérdésben egyértelmű, hogy a LIBE szakbizottság az illetékes, nekünk kell eldöntenünk, hogy milyen eljárást kövessünk. Ami az érdemi, tartalmi kérdést illeti. Minnyáján tudjuk, hogy megvan az oka annak, hogy a jelentést a plenárison elutasították, hogy nem kapott ott többséget. Minnyáján persze különbözőképpen értelmezzük ezt. A Lébe szakbizottságban elég világos számunkra, hogy azért szavazták le ezt a jelentést, mert kiegészítő dokumentumokat csatoltak hozzá, ez megint csak a Libe szakbizottság kizárólagos illetékességi körébe tartozik. Tehát megint csak teljes mértékben és tisztán Libe ügyről van szó. Én nem azt akarom ezzel mondani, hogy uh, mi tagadjuk, hogy a foglalkoztatási szakbizottság uh, uh, nyilatkozhat bizonyos cikkekről, nem is a tartalmi kérdésekről döntünk ma, hanem az eljárási kérdésről, és ebben a Libeszak Bizottság illetékes. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy amikor valami világos, akkor nem kérünk értelmezést, mert a végén még nem lesz világos. Inkább haladjunk tovább, hiszen a határidő nagyon közeledik, és úgy gondolom, hogy az ilyen csomagok esetében még sikerülhet első olvasatban megállapodásra jutni, ez fontos lenne számunkra, hiszen mi vagyunk felelősek azért, hogy gyorsan és ne lassan rendezzük a kérdést. Köszönöm. Mr. Kikov. Kikov úr. Elnök úr, Először is teljesen egyetértek Simon Buszotillal és Weber asszonyjal is. Teljesen világos, hogy igazuk van. Az 56. cikk egészen világos, de nem csak egy olyan cikkről van szó, amelyet mi szeretnénk kihasználni, ez kifejezetten előírja, hogy hogyan kell eljárnunk, ha ezt nem követjük ebben az esetben, akkor attól tartok, más esetekben is nehézségeink lesznek, sőt, még nem kevésbé fogunk tisztán látni. Nem arról van szó, hogy megtagadtuk a foglalkoztatási bizottságnak, hogy megvitassák ezt, ezt meg is tették, de vannak nyomások, vannak nehézségek, ezek miatt került hozzánk vissza a kérdés, és véleményem szerint ezek a kérdések kizárólag a Libe Bizottságra tartoznak. Ez minden kétségen túlmutat megszegnénk a kötelezettségeinket, ha nem így járnánk el, ahogyan az imént kifejtették, és ahogy Bozutil úr és Weber asszony is támogatta ezt az elképzelést. Én is így gondolkodom. Szakbizottságként tanúbizonyságot kell tennünk arról, hogy felelősen járunk el, és úgy gondolom, hogy ez az egyetlen felelős eljárás. Köszönöm. Uh, list some other groups vannak még frakciók, akik még nem nyilvánultak meg ebben az ügyrendi kérdésben. Szeretném őket is meghallgatni. Ernst asszony. Köszönöm szépen. Már az elején szót kértem, de úgy látom egy kis zavarodottság támadt élesen ellentmondanak egymásnak bizonyos vélemények, amelyek ma elhangzottak ebben a teremben, és gondolom más termekben is a mai napon. A foglalkoztatási bizottság mindkét képviselője kifejtette, hogy több szempontból kell a szabályzatot megvizsgálni, nem csak egy cikkre vagy egy szabályra kell hivatkozni hogyha ez így van, és ez ennyire fontos kérdés, ez precedensé is válhat. Ebben az esetben nagyon világosan kell látnunk, hogy hogyan járunk el, és hogy milyen szabályok alapján hozunk döntést. Jelen pillanatban én nem látok tisztán. Élesen szemben állnak ezek az álláspontok. Úgy látom, ezek politikai motivációjú álláspontok, és nem szeretném, ha ma döntenénk erről. Világosan kell látnunk az eljárás tekintetében, konzultálni kell a jogi szolgálattal, kérjük ki a véleményüket, hogy világosan lássunk ebben a kérdésben, időnk van. Ez azt is jelenti, hogy el tudjuk eh, kerülni a jövőben a hasonló problémákat, eh, és gyorsabban tudjunk lépni, amikor ilyen nehézség felmerül. Úgy gondolom, hogy szavaznunk kell, de eh, elkerülve a tartalmi kérdéseket. A második ügy. Matthew asszony a módosításokkal olyan módon járt el, ami nekem nem igazán tetszik itt további ellenőrzése van szükség, ehhez időre van szükség az én frakciómban, más frakciókban is. És a harmadik észrevételem a következő. A foglalkoztatási szakbizottságot nem lehet egyszerűen kizárni ebből a kérdésből, ezt teljesen ellenzem, hiba volna, és rossz precedenst teremtene a jövőre nézve, amikor hasonló döntések merülnek fel akár a plenáris ülésen. Komoly módosító indítványok eh, kerültek napirendre, és ami pedig a szabályokat illeti, világosan kapcsolódik ez a kérdés a foglalkoztatási bizottsághoz, ezért a foglalkoztatási bizottságot be kell vonni, ilyen egyszerű a megoldás. Nem igazán értem mindezt. A mi javaslatunk tökéletesen egyszerű, hallgassuk ki, kérjük ki a jogi szolgálat véleményét, és aztán döntsünk, Tavares úr. Nagyon röviden. Nagyon komoly jogi érveket hallottunk Berez asszonytól, ezeket nem könnyű mérlegre tenni, és a parlamenti együttműködésről is hallottunk Szerkász úrtól, illetve a szakbizottságok közötti kölcsönös tiszteletről. Ezeket figyelembe kell venni, hiszen később is felmerülhetnek majd hasonló helyzetek, akár fordított szereposztásban is. Ezek az értelmezési kérdések sok további problémát vethetnek fel. Máté asszony úgy látszik, hogy úgy gondolja, hogy csak a libére tartoznak ezek a kérdések. Ez nem végleges döntés, a döntés a szavazásra vonatkozik, nem pedig az értelmezésre. És busuttil úrnak is válaszolnék egy észrevételére, valami egészen világos. Mégpedig az, hogy ha egy ilyen szabály világosan megfogalmazódik, akkor ezt követnünk kell, hogyha a LIBE ennyire világosan lát, és a szabályok ennyire egyértelműek, akkor miért tartunk attól, hogy például az AFKO bizottsággal egyeztessünk? Ők természetesen akkor ezek szerint a mi érdekünkben fognak dönteni. Én nem hiszem, hogy a jogi szolgálatot kellene felkérni véleményedadásra. A szocialisták nem látták még a jogi szolgálat véleményét. Nem tudjuk, hogy van-e egyáltalán ilyen vélemény, erről most inkább ne szavazzunk ma. Claude Moraes-t támogatom, vagyis hogy halasszuk el ezt a szavazást. A zöldek nevében Lambert asszony. Okay, thank you, President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném érdeklődésemet kifejezni. Én voltam az árnyék előadó, de koordinátor is voltam a frakció számára a foglalkoztatási bizottságban. Itt közvetlen konfliktus áll fenn a két bizottság között, de mivel precedens értéke van az ügynek, jól végig kell gondolni. A csomagon belül lesznek más jelentések is, a bevándorlási politika különböző aspektusaival kapcsolatosan, és ezek a munkahelyi jogokra és a szociális jogokra is szorosan vonatkoznak, és ez már a foglalkoztatási bizottságra tartozik. Mindebből a vitából, a két bizottság közötti vitából tanulhatunk is, jobb, hogyha vannak viták, mint hogyha csak külön-külön beássa magát az árkokba a két bizottság, hiszen ennek komoly következményei vannak ennek a döntésnek. Nagyon lényeges, hogy a foglalkoztatási bizottság véleményét is kikérjük az összevont engedély tekintetében. Ez nagyon hasznos volna. A frakción véleménye pedig az, hogy majd jövő héten térünk vissza a kérdésre, akkor hozzunk végleges döntést, amikor már eh, az 50. és az 56 eh, cikk összefüggéseit megvizsgáltuk, nem csak az 56. cikkből indulunk ki. Világos, hogy bizonyos mértékig eh, tapasztalunk valamiféle agályoskodást a tekintetben, hogy precedenst alakítsunk ki a jövőre nézve, ez csapda lehet számunkra is, hogyha ilyen kényes kérdésekkel találkozunk a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi kérdésben kértem szót, meg is kellett volna kapnom azonnal, de nem baj. Az egyetlen dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy sokan a valóságról beszélnek, Buszotél úr, Kirkop úr, az ügyrend teljesen világosan fogalmaz. Most kell szavaznunk, és további vita nélkül meg kell tartanunk a szavazást. Señor Cercas. Cercas úr. 30 másodpercben, elnök úr. Szeretném a bizottság kedvességét megközelni, és legyünk egyébként őszinték magunk között. Az alap e érvet elmondta Buszutél úr, de nem volt igaza, az 56-os cikk harmadik bekezdése nem beszél az alapvetően felelős bizottságról, hanem a kompetens bizottságról beszél, és ezt talán nem tudják a kollégák, a többiek az 56. cikk harmadik bekezdését pontosan kellene olvasni. Itt illetékes bizottságról van szó, ebből kettő is lehet. Az 56. cikk harmadik bekezdése alapján nem az elsősorban illetékes, hanem az illetékes bizottságról beszél. Vagyis Buszutil úr nem pontosan idézte az ügyrendet. Eh, Hasznos volna a különböző álláspontokat tovább egyeztetni, illetve meghallgatni, hiszen itt nagyon ellentétes véleményeket látunk egy nagyon fontos kérdésben, egy alapvető kérdésben, jogi szempontból is eltérő véleményekkel találkozunk az 50. cikk, illetve az 56. cikk harmadik bekezdése értelmezése tekintetében az eljárási szabályzatban. többen úgy érvelnek, hogy úgy kell értelmezni, hogy az illetékes bizottság dönthet az eljárásról, és olyan érveket is hallottunk, amelyek azt említik, hogy az elsődlegesen felelős bizottságra kell bízni ezt az ügyet, illetve egymás mellett a LIBE és a Foglalkoztatási Bizottság is kell, hogy foglalkozzon az ügyel a szabály szerint. Tehát a harmadik bekezdés értelmezésében van vitánk. Nem csak amiatt fontos ez a vita, hogy precedenst teremt, hanem amiatt is, hogy nem egészen világos ezeknek a cikkeknek az értelmezése jogi szempontból. Különböző érveket hallottunk, a jogi szolgálatról is volt szó, illetve az Alkotmányügyi Bizottság illetékességéről is, hiszen ők értelmezik az eljárási szabályzatot több koordinátor amellett érvelt, hogy szavazzunk ma, mások pedig azt mondták, hogy halasszuk a szavazást. Én azt mondom, hogy legyen egy első szavazás arról, hogy a Libe Bizottság előadójának szava, véleményéről szavazzunk-e most, vagy pedig egy hét múlva szavazzunk, és időközben tisztázzuk a jogi kérdéseket. És ez esetben esetleg felkérhetnénk a foglalkoztatási bizottságot is, hogy szeretnék-e megnyitni a vitát azokról a cikkekről, amelyek őrájuk tartoznak. Én azt mondom, hogy szavazzunk arról, hogy szavazzunk-e most, vagy pedig egy hét múlva. Tehát ez volna a halasztás, egy egyhetes halasztás, amíg tisztázzuk az eljárásjogi kérdéseket. Szeretném tudni, hogy a többség a Liber Bizottságon belül hogyan gondolkodik. Azt mondom, hogy szavazzunk most, hogy amellett vagyunk-e, hogy most szavazzunk Máté asszony jelentéséről, vagy pedig egy héttel későbbre halasszuk. Ha jól látom, most ahogyan emelik a kezüket, akkor most azok jelentkezzenek, akik szeretnék ezt most megszavazni, vagy pedig egy héttel később. Jól értik, ugye, hogy erről fogunk szavazni az eljárásról, tehát akik egy hét múlva szeretnének szavazni, most erről szavazunk. Komoly. komoly, komoly, komoly. No, no, no. Megnyitom a szavazást. I don't have a voting card. Nincsen szavazókártyám, de remélem, hogy beleszámítja az én szavazatomat is az eredményben. Be, lezárom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás. Most lezárom. 27-en mellette, 20 ellene szavaztak, nem volt tartózkodás. Vagyis az eljárásról szavazni fogunk. Eh? Madame Mathieu? Szerettem volna néhány dolgot elmondani válaszként a számos hozzászólásra reagálva. Egyfelől január 10-e és a mai nap között, ahogy erre emlékeztetett Weber asszony, voltak árnyékjelentéstevői ülések, amit én szerveztem, tehát volt alkalmunk tárgyalni, tehát tartottam megbeszéléseket, találkoztam Alexander Szárkásszal is, más kollégákkal is. Azt is szeretném elmondani, hogy a jogi koordinációs részleggel is beszéltünk, tehát én feltérképeztem az eljárást, nem én találtam ki, nem én akartam ezt az eljárást megvalósítani, és nem kívánom, kívánok hozzájut nyúlni a munka, a foglalkoztatási bizottságnak a cikkeihez, mert ott megvan a többség, tehát a nem hallom, mondja a hölgy. Tehát azok a cikkek, amelyek a ö, ö, foglalkoztatási bizottság hatáskörébe tartoznak, ahhoz nem fogunk hozzá nyúlni. És azt is el szeretném mondani, hogy a plenáris ülés állást foglalt a ö, hatályt illetően nagyon egyértelműen nem csak a LIBE bizottság döntött erről, a, még akkor is, hogyha világos volt a végszavazás, a plenáris a ö, módosítókról is egyértelműen döntött. Köszönöm szépen, Mathieu asszony. Akkor most pedig szavazni fogunk úgy, ahogy ez itt javasolta a jelentéstevőnk, Mátyő asszony. Tehát arról fogunk szavazni, hogy tovább kell -e mennünk a Zala annak az eljárási értelmezésnek megfelelően, amit Mátyő asszony magyarázott el, tehát, hogy együtt olvassuk az 50-es és az 56-os cikk 3-as bekezdését. Most erről lesz egy második szavás. Akik egyértenek, egyetértenek ezzel, azok igennel szavazanak, akik nem, azok nemmel. Megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Megint ugyanaz az eredmény, 27 mellette, 20 ellene, tehát elfogadtuk a javaslatot. colleagues. This is the last point in the order of the day. No, no. but the next one will have to be postponed. Dear colleagues, we still have. Kedves kollégák, még van két napirendi pontunk, egy óra alatt kellene ezeket megtárgyalni. Tehát nagyon kérem önöket, hogy működjenek együtt. Really? So it's half an hour? Even less than that. We got half an hour to go. Tehát mindenképpen van még egy fél óránk, tehát két ö, ö, pontunk, könyörgöm, működjenek együtt. 17-es pont következik. Az Európai Unió tagállami külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség Frontex felállításáról szóló 2007 per 2004 EK tanácsi rendelet módosítása. Simon Buszutil kollégánk a, az előadó, és a frontex kapcsolatos módosítók benyújtásának a határideje december 14-e volt. Mindössze 185 módosító indítvány került benyújtásra. Megkaptuk a végleges véleményt is a az AFET bizottságtól, amit január 13-án fogadtak el. Most átadom a szót az előadónknak, majd pedig meghallgatjuk a bizottságot, az elnökséget első reagálásban, majd pedig vitát folytatunk. Buszotil úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót. Nagyon röviden kívánom felvezetni a témát. A LIBE bizottságban sokkal egyszerűbb dolgozni, ha mindenki kimegy a teremből. You have my sympathy. Együtt érzek önnel. Kezd hagy kezdjem azzal, hogy köszönöm minden kollégának, aki benyújtott módosító indítványt. Én 67-et tettem be az eredeti jelentésemhez, más tagála, más kollégák pedig továbbiakat, tehát így végül is 254 hat, ö, módosító volt. Nem akartam én bátorítani őket a módosítások benyújtására, de hát most már ezt nekem kell kezelni. Mindenképpen köszönöm nekik a nagy érdeklődést, amit tanúsítottak ez ügy iránt. Már tartottam megbeszéléseket az árnyék jelentéstevőkkel, és még a továbbiakban is fogok velük találkozni, mert szeretném, hogyha erős, egységes álláspontot tudnánk elérni valamennyi frakció bevonásával hadd mondjak valamit, hogy egy általános vonalat vázoljak fel a módosítókkal kapcsolatban. Utána pedig abba hagyom, mert szeretném, hogyha megismernénk a bizottság és a tanács reagálását is a kollégák kérdéseivel kapcsolatban. A legfontosabb módosító csomag az az alapjogokkal kapcsolatos, ahogy ez egyébként várható volt Ezeket a módosítókat három típusra ö, osztanám. Van egy első megközelítés, amelyik úgy tűnik, hogy amelyet én is követek, a néppárt, valamint az ALDE. Ez az a megközelítés, ahol azt mondjuk, hogy egy egyetlen ö, ö, nyilatkozatot kell tenni, amiben egyértelműen kimondjuk, hogy az alapjogokat minden alkalommal mindig be kell tartania, tiszteletben kell tartania az ügynökségnek. Ez az első megközelítés. Van egy második megközelítés, amelyik e, azt mondja, hogy e, hivatkozunk ugyan az alapjogokra, szinte minden egyes e, cikkében a jogszabálynak. Általában ezt követi a GUE és a zöld frakció van egy harmadik megközelítés, ami az egyensúlyt mi helyzetben van, valahol úgy középen, ez a szocialista álláspont. És ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszik nekem az alapjogokkal kapcsolatos módosítás, amit az ALDE nyújtott be, amelyik azt javasolja, hogy legyen egy tanácsadó testület, amely bármikor konzultálható a Frontex részéről, és ami magába foglalja a kompetens hatóságot ezen a, erre a területre vonatkozóan. Tetszenek még más hivatkozások is a különböző cikkekben, többek között, amit a szocialista frakció tett. Tehát remélem, hogy képesek leszünk egy észszerű kompromisszumot találni ebben a kérdésben, és egy nagyon egyértelmű üzenetet tudunk ezáltal közvetíteni, hogy valamennyi frakció egyetért, és nem játszadozunk az alapjogi kérdésekkel. Az ügynökség külső határügynökség, tudjuk, hogy lehetnek humanitárius esetek, ügyek, amelyek érintik az alapjogokat, de mindenkinek világos, és ezt értelműen úgy gondoljuk, hogy az alapjogokat az ügynökségnek be, tiszteletben kell tartania. A második téma amit érintenek a módosítók, ez pedig a Frontexnak az útmutatói. Vannak kollégák, akik azt szeretnék, hogyha a referenciákat, hivatkozásokat tennénk bele az útmutatóba is, például az Európai Unió Bíróságára vonatkozóan. Az én reagálásom erre vonatkozóan az, hogy minden olyan esetben, ahol tartalmilag ez fontos, én nagyon szívesen utalok, megteszem az utalást, de egyébként formailag nem lenne helyes, hogyha egy Európai Uniós jogszabályba egy tanácsi rendeletre hivatkoznánk, mégpedig egy olyanra, amelyet például a bíróságon megtámadunk. Ebből az lenne, hogy tanácsi határozatokra esetleg érvényteleníteni a bíróság, és akkor már is probléma van. Ami az adatvételmi kérdéseket illeti, kevesebb módosítót nyújtottak be, mint gondoltam. Még azban sem vagyok igazán biztos, hogy ez pozitíve vagy negatív, de nyilvánvaló, hogy kevés módosító jött az adatvédelemhez. Ezzel együtt továbbra is nyitott vagyok, hogy kompromisszumos megoldást találjunk az adatvédelmi részre, egy olyan ami figyelembe venné a kollégák aggodalmainak nagy többségét. Ami pedig a berendezések leasingelését és vásárlását illeti, tárgyaltam az árnyék előadókkal, és úgy tűnik, hogy itt elég nagy az egyetértés abban, hogy menjünk a megjelölt úton. Ami pedig azt illeti, hogy kell-e mandátumot adnunk a Frontexnak arra, hogy a az önkéntes visszafordulást, illetve visszatéréssel is foglalkozzanak, nem csak a kötelezővel. Ezzel kapcsolatban még azt tudom csak mondani, hogy ez továbbra is nyitott kérdés. És végezetül a harmadik országokkal kötendő megállapodásokat, itt azt hiszem, hogy itt egy nagyon határozott álláspont van. Valamennyien frakció azt akarja, hogy mindenképpen demokratikusan ellenőrizzük azt, hogy mit tesz az ügynökség általában, de különösen azt, hogy mit tesz harmadik országokkal szemben. Szerintem ez nem problematikus, de teljesen világos az Európai Parlamentnek a véleménye. Tehát ez egy általános megközelítés és egy leírása annak, hogy mivel foglalkoznak a módosítások. Mint említettem, további tanácskozásaim, megbeszéléseim lesznek az árnyék jelentés készítőkkel, de várom a bizottság, a tanács véleményét és a kollégákét is. Elnök, köszönöm szépen, hogyha a bizottság kíván szólni, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének az igen kitűnő minőséghez, és a felvezetéshez is, ami nekem nagyon pozitívnak tűnik, a tekintetben, hogy megállapodásra lehet majd jutni. Ez prioritás a bizottságnak, és sürgető, hogy mielőbb előre lépjünk, és nagyon jól mutatja ezt a görög helyzet, ahol mindent megteszünk, hogy a Frontexet megerősítsük. Nyilván értik, hogy nem tudok ma a bizottság álláspontjáról nyilatkozni minden egyes módosítót illetően, de néhány pontra mégiscsak szeretnék kitérni. Először is úgy gondolom, a bizottság részéről nagymértékben tudjuk támogatni a jelentés készítőnek az elképzelését, hogy az Európai Uniós határoknak egy, tehát hogy a Rapitot és a Frontex csoportokat összevonjuk, és ezek együtt lépjenek fel. Ez egy jó irány, tehát mindenképpen fontos, hogy a javaslatnak az operatív értéke megmaradjon, és erősítsük a Frontexet. Esetleg a névvel, a címkével kevesebbet kellene foglalkozni, és többet az operatív kérdésekkel engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket, hogy nem lehet külön a REBIT szabályozással foglalkozni, a REBIT mechanizmusban vannak további részletek. Amennyire ezt jelenleg látjuk, ez nem fogja megakadályozni azt, hogy jogilag abba az irányba haladjunk, amit a jelentéstevő felvetett. Ami a személyes adatokat illeti, csak a bizottság közelmúlti közleményére tudok utalni, a biztonsági stratégiára, és csak támogatni tudok minden olyan kompromisszumot, amit a parlament és a tanács el tud érni a módosítók útján. Köszönöm, mondja az elnök. Befejezte? Nem, még nem egészen. Nyitott nyitottak vagyunk az önkéntes visszatérés irányába is. Úgy érjük, hogy a Frontex már foglalkozik ilyen kérdésekkel is, és kapacitásépítő projekteket is folytat az érintett országokban, bár a Frontex mandátuma keretében ez is megvalósítható lenne. Ami az alapjogokat illeti, mint önök is tudják, ez prioritása biztosnak is, és a, fontos, hogy a Frontex jogi keretén belül ez egy kiemelt helyet kapjon további módosítókat remélünk, hogy tovább tudjunk lépni. Fontos, hogy ezek viszont a feladat megosztásokat figyelembe vegyék, azt, ami a tagállamok és az ügynökség között jött létre. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a ö, teljesen mértékben rendelkezésre állunk, hogy ö, az intézmények meg tudják találni az összhangot első olvasatban. Köszönöm. Make, any, make a contribution? Ön is hozzá szeretne szólni? És köszönjük szépen azt, hogy itt lehetőségünk van kifejteni a véleményünket a jelentéssel és a, a parlamenti képviselők által adott ö, módosító javaslatokkal kapcsolatosan. Először is Buzutil úrnak a jelentését egy kiváló alapnak tekintjük, amin el tudunk indulni a további tárgyalások során, és ennek mentén reméljük, hogy a minél hamarabb tudunk egy kompromisszumos változatot letenni az asztalra, még a magyar elnökség idején. A sok hozzászólás a parlamenti képviselők részéről számunkra azt mutatja, hogy nagyon mélyen elkötelezettek azban, hogy ezt a rendeletet végre egy erősebb és sokkal hatékonyabb Frontex létrehozására használjuk föl. A teljesen egyetértünk Budatil úrnak a jelentésében szereplő javaslattal, amit az ALDE is támogat, hogy egyetlen egy cikkelyben legyen utalása az alapjogok betartására, és így a jelentéstevő jelentésének az egyes cikk kettes paragrafusához tett észrevételét azt az elnökség és a tagállamok döntő többsége támogatja. A elmúlt ö, munkacsoport ülésen, Frontex munkacsoport ülésen megtárgyaltunk néhány fenntartást, és a néhány parlamenti képviselő javaslatát, és azt tudjuk rá mondani, hogy döntő többségüket a tagállamok elfogadják. Egy részük már be is épült az anyagba. Reméljük, hogy a február 11-i Frontex ülés követően munkacsoport szinten közel leszünk egy, egy elfogadható határozattervezetnek. A adatvédelem kérdésében dolgozunk egy mindenki számára elfogadható kompromisszumos elnökségi javaslaton. Egyetértünk a eszközök beszerzésére és a leasingelésére vonatkozó javaslatokkal, és támogatjuk azt, hogy a parlament demokratikus ellenőrzését a Frontexen és a Frontexnek harmadik országgal való együttműködésében kiszélesítsük. Természetesen vannak olyan jelentések, belső jelentések, amelyek a risk alapulnak, és ezeknek a, ezek az anyagok minősítettek, és tudjuk a tegnapi miniszter úrral történt beszélgetésből, hogy a minősített anyagok elküldése, átadása az kicsit nehézkes, de a magyar elnökség ezen is próbál valamit segíteni. Február hónap folyamán reméljük, hogy valami megoldást találunk, hogy a minősített anyagokat is el tudjuk küldeni a LIBE bizottságnak. Köszönöm szépen. Thank you. Again, we have a high number of... Köszönöm szépen megint sok képviselő szeretne részt venni a vitában. Nagyon kérem, hogy maximum egy percben szóljanak hozzá, mert rögtön ezt az ülést követően koordinációs vagy koordinátori ülést is tartanánk, nagyon kérem, hogy egy percnél többet ne beszéljenek, mert akkor megint gondok lesznek. Guillaume asszony, hát egy percben nehéz lesz. Bocsánat, ügyrendi kérdés. Igen, elnézést, elnök úr, nem kellene meghallgatni az AFET előadóját, aki már foglalkozott ezzel a dokumentummal, ugye az AFET szavazás előtt. Szerintem érdemes lenne meghallgatni ezt a véleményt is. Természetesen, igen, asszonyom, öné a szó. Lachbiller asszony, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az AFET szakbizottságban az volt a fő feladatunk, hogy megvizsgáljuk, miként lehet ezt a véleményt úgy alakítani, hogy az ügynökség munkája javuljon, és az emberi jogok tiszteletben tartása is jobb legyen az Európai Bizottság javaslatában utal az emberi jogok védelmére, ez egy prioritás, de azt látjuk, hogy nem rendszeres és elég korlátozott ez a javaslat. Nagyon sok módosítás született, és az AFED-ben arra jutottunk, hogy szükségszerű, kötelező mechanizmust kialakítani, méghozzá külső értékelések végeztetésével, alapjogi ügynökség, ENSZ, ENSZ menekültügyi főbiztosság az ügynökség értékelése korábban nem volt független, de mi ezt szeretnénk elérni, vagyis azt, hogy olyan elemzések történjenek, amelyek az alapjogkártában foglalt jogokkal foglalkoznak. Az általános Frontex jelentéshez csatolnák ezt a független értékelést. Nem szeretném ismertetni az összes megállapodást, amire jutottunk az AFED-ben, de mindenképpen érdemes elmondani, hogy megállapodtunk abban, hogy Frontex működését fel lehet függeszteni, hogyha a nemzetközi jogba ütközik az, illetve az alapjogi kártát megsérti a Frontex. Nagyon sok különböző módosító érkezett, ezeket olvassák el, vegyék figyelembe, kérem, ugyanis a biztos nak az a szándéka, hogy a Frontex mandátumát bővítse. Ennél fogva, és mivel emberi jogi deficites ez az ügynökség, nagyon fontos ezeket a módosítókat figyelembe venni. Nagyon örülök, hogy a bizottság nyitott abból a szempontból, hogy megvizsgálja ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy ne csak egy bekezdésben szerepeljenek az emberi jogok, rendszeresen foglalkozni kell velük, az emberi jogi és a nemi vonatkozások minden dokumentumban, minden fontos résznél be kell, hogy kerüljenek. Köszönöm. Befejezte? Igen? Köszönöm. Akkor most jön Guillaume asszony. Igen. Köszönöm szépen. Nyilván nagyon röviden összefoglaló jelleggel tudom csak elmondani. Köszönöm szépen Buzutil úrnak, hogy bevonta az árnyékelőadókat, és remélem, hogy ez lesz a jövőben is, mert még nem fejeződött be a munka. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a jelentés, nagyon sok módosító érkezett hozzá. Az összes részletre nem fog kitérni, csak célzottan beszélek most az alapvető eh, dolgokról eh, ugyanazok az alapvető szempontok, mint amelyeket eh, Buzutil úr is említett, alapjogok. Ez nagyon fontos, több kérdőjel merült fel, több oldalon, vázlatosan azt mondhatom, hogy ha egy külön bekezdésbe kerülnek, vagy több helyen utalunk rájuk, én a konszenzus híve vagyok, úgy gondolom, hogy egy kezdő, nagyon következetes, erőteljes alapjogi bekezdésnek kell szerepelnie a szövegben, ami megadja az alaphangját, hogy tényleg jelentőséget tulajdonítsunk ebben a szövegben is az alapjogoknak, mint másút is aztán pont, vannak olyan pontok, ahol megint csak utalni kell ezekre a dokumentumban tengeri eh, műveletek, képzés, eh, külön mechanizmusokat kell kialakítani. Például az összekötő migrációs tisztek eh, esetében törölték az emberi jogi vonatkozást, pedig azt javasolta a bizottság pedig itt pontosan fontos lenne. Logbiller asszony szavai jó irányítatásról szolgálnak az AFET részéről. Elég világos a jogi keret, fontos, hogy az emberi jogok a terepen is mindig érvényre jussanak a Frontex munkájában, ami az személyes adatokat illeti. Buzutil úr jelentés tervezetében megállapodtunk arról, hogy ugye nem a Frontex feladat körébe tartozik a személyes adatok kezelése, ők ugye a külső határokat őrzik, és nem az adatvédelmekkel, hogy foglalkozzanak, és nem a határon túlnyúló bűnözéssel. De hogyha az a helyzet adódik, hogy személyes adatokat kell kezelniük, akkor nagyon szigorú és világos keretek között kell ennek megvalósulnia hogy a DPS is megfogalmazta. Ami a demokratikus felügyeletet illeti, nyilvánvaló az előrelépés ezen a területen, ami a kvantitatív aspektusokat illeti, sokkal inkább, mint a kvalitatívakat, ami az önkéntes visszatérést illeti, nem igazán értek egyet a Frontexnek adandó mandátummal e téren. Szerintem túl megyünk itt az ő jogkörein. Ami a beszerzéseket, leasinget illeti, fontos, hogy olyan javaslatokat tegyünk, amelyek nem túl drágák. Ne legyenek túl nagyok a ráfordítások. Nagyon fontos az autonómia megerősítése az eredeti javaslatban, Buzutil úr jelentésében is, ezt értjük, de azt hiszem, hogy bizonyos pontosításokra szükség lesz. Megkezdtük az erről való egyeztetést, ugye a Frontex feladatköreit, illetve és hát szerintem jó úton vagyunk, hogy megállapodásra jussunk. Köszönöm. Bene. Signora Wikström. Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjen meg, hogy először is Buszutil úrnak köszönetet mondjak. Nagyon jó és alapos munkát végzett ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatosan, és minden kollégának szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, akik ebben a minőségben segítették a munkát. Én is szeretném hangsúlyozni, milyen fontos az szoros együttműködés közöttünk, és az említett intézmény között, illetve a tanács között, hogy a Frontex számára, a tanács számára és a bizottság számára is világosá váljon, hogy mi a mi álláspontunk. Sok módosítót nyújtottak be, amelyek érdekesek, és mivel nagyon szakmai jellegű ez a jelentés, nagyon fontos, hogy ne kapkodjuk el a munkát, minden döntésünknek meglegyen a megfelelő alapja, és kompromisszumokat tudjunk kialakítani, olyanokat, amelyeket minden frakció támogatni tud, hogy nagyobb súlya legyen a parlament álláspontjának ebben a nagyon fontos kérdéskörben. Sok fontos kérdést vetettek fel a kollégák, csak néhányat fogok ezek közül említeni. Például Buszutil úr javaslatot tett arra, hogy az Európai Unió határőrizeti rendszerét megfelelő megnevezéssel illessük. Ezt tudom támogatni, bár igazából egy szemantikai javaslat. Ami a Frontex javaslatát illeti, illetve álláspontját, ők is elfogadják ezt a változást. Nem szabad ilyen részletkérdésekben elvesznünk, hiszen sokkal fontosabb kérdésekkel is foglalkoznunk kell, mint például az adatvédelem, emberi jogok érvényesülése, stb. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a Frontex tevékenységei mindig tiszteletben tartsák az alapvető emberi jogokat, és ezeknek megfelelő elsőbséget adjanak. Ezért hoztuk fel azt az elképzelést, hogy egy szélesebb körű egy átfogó módosító legyen, ez legyen a kapu a dossziéhoz, és ezt tovább lehetne fejleszteni, szélesíteni. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Frontex keretében eh, dolgozó határőröknek tudatában kell lenni ők az alapvető emberi jogoknak és, az ele- és a szabadságjogoknak és megfelelő képzést kell nekik ezzel kapcsolatosan biztosítani. Biztosítandó, hogy eh, megfelelő fogadó készségre találjanak a bevándorlók, akik átlépnek az EU határain. A képzésnek ki kell terjednie arra is például, hogy hogyan lehet felismerni, hogy valakinek menedékre van szüksége, tiszteletben tartva az emberi jogokat, Részletesen meg kell tárgyalni ezeket a módosításokat, és azt kell hangsúlyozni, hogy ez egy elsődleges szempont. Az AFET véleménnyel kapcsolatosan, amiről a közelmúltban szavaztunk, szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy az illegális bevándorló helyett szabálytalanul bevándorlóról beszélnek, és remélem, hogy a Libe is támogatja majd ezt az elképzelést politikai okokból mondjuk azt, hogy az emberek soha nem illegálisak, lehet, hogy szabálytalanul járnak el. Hát köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy ilyen együttműködő szellemben tudjuk tárgyalni ezt a témát. Most pedig a következő felszólalónak adom meg a szót, de még ezelőtt szeretném emlékeztetni önöket, hogy heten jelentkeztek meg felszólalásra. Kérem, hogy próbálják nagyon rövidre fogni és összefoglalni a mondani valójukat, másfél percre korlátozzák magukat. Köszönöm szépen, és köszönöm Buszutil úrnak is munkáját. Ritkán látni ilyen jó árnyékelőadói üléseket, mint amelyekre itt sor került, igen szisztematikus szervezésben. Gratulálok tehát, minden frakció el tudta mondani a véleményét. Ugyanazokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, mint amelyekről néhány korábbi kolléga is említést tett. További pontosításra van szükség véleményem szerint az emberi jogi problémákkal kapcsolatosan általánosságban szólva. Talán a preambulumban lehetne ezt világosá tenni, vagy pedig a rendelkező részben egy cikkben, de a szöveg egészében vizsgálni kell, hogy melyek azok a pontok, ahol elvárjuk, hogy megfelelő szóhasználattal utaljunk az emberi jogok értelmezésére és alkalmazására. Ez volt az első észrevételem. A második. Az önkéntes visszatérésre is hivatkozni kell. Egyeztettem a frakcióm tagjaival, ők ezt ellenzik. Itt külön kell választani az eltérő kérdéseket, és meg kell vizsgálni a Frontex alapokmányát. Az én problémám, ezt már korábban is kifejtettem, az, hogy a Frontex támogató csoport gondolata összemosódik az EU határvédelmi rendszerének gondolatával. Általában van ez a probléma a frontex -el, és természetesen persze lehet egy ilyen megoldás, amiről az imént szó volt, és végül további pontosításra van szükség a technikai felszereltséggel kapcsolatosan, az árnyék előadók bizonyára majd szólnak erről. Sok kérdésünk van, tehát ennyit tudtam elmondani. Flotr asszony. Köszönöm szépen. Csak hogy visszatérek azokra a pontokra, amelyeket Simon Buszotil már felvetett teljesen jogosan. Ő azt mondta, hogy az emberi jogi kérdések, ez a központját képezi a Frontex szabályozásnak. És szerintem itt nem lehet választani egy általános záradék és minden cikkben való visszautalásra. Mechanizmusokra van szükség, operatív mechanizmusokra, pragmatikus mechanizmusokra, amelyek lehetővé teszik, hogy úgy gondoljuk, hogy az emberi jogoknak legalább esélyük van a megvalósulásra ezzel kapcsolatban a társulási szervezőségben is van Ázsiával, van emberi jogi hivatkozás, ez kitűnően működött Tunéziával, több mint tíz évig egy diktatórikus embertelen rendszerrel. De hát olyan mechanizmusokat kell garantálni, pragmatikus, operatív rendelkezéseket, amik lehetővé teszik, hogy az emberi jog megsértése, megelőzése kerüljön, és hogyha mégis megtörténik, akkor pedig felfüggesztés rendelkezésre kerüljön, és foglalkozzunk vele. A második dolog az pedig a felelősség kérdése. Itt mindig művészi ködben marad ez, hogy ki a felelős, és mi az, amit a tagállam, amiért a tagállam a felelős, mi az, amiért a Frontex ügynökség, a Frontex alkalmazottai a felelősek, és így tovább az én frakcióm tesz egy szerény javaslatot, amit kérek, hogy vizsgáljanak meg nem a mi saját ötleteinknek az eredménye, hanem szakértőkkel folytatott konzultáció eredménye a 245-ös és 246-os cikkkel kapcsolatban. Ez megpróbálja tisztázni a felelősségi köröket abban az esetben, hogyha az ügynökség folytat egy operatív műveletet egy tagállammal, a harmadik állammal vagy egyéb, vagy abban az esetben, amikor ez a fellépés, amit a Frontex irányít, nem szerződéses önkéntes alapon történik. Tehát ez megpróbálja tisztázni a helyzetet. Mindenképpen még így is eléggé zűrzavaros fog maradni. Ez a nagy hátránya, hogy itten kompetenciákat és felelősségeket adunk, miközben az alapfelelősség nem tisztázott. A konkrét mechanizmussal kapcsolatban, és itt be is fejezem, vannak képzési kérdések, kockázatelemzés, operatív tervek, iránymutatások, és úgy tud, ez mind a megelőzés, a személyek megfelelő tájékoztatása, magatartási kódex, ezek olyan elemek, amik az emberi drámákat hivatottak megelőzni. önálló független értékelés és vélemény nélkül nem remélhetjük, hogy egy valódi alkalmazása történik az emberi jogoknak, illetve a személyek védelme nem fog megvalósulni azoknál a legproblematikusabb, akik menedékjogot kérnek. Szeretném, hogyha a jelentéstevő figyelembe tudná venni azt, hogy itt nem emberjogi nyilatkozatokra van szükség, hanem olyan mechanizmusokra, amik ezt biztosítják a Frontex minden fellépésében. Nikolau. Papa Nikolau kollega következik. Tisztelt elnök úr! Nagyon nagy figyelemmel követem a vitát, amely itt folyik, és nagyon nagy figyelemmel elolvastam az összes benyújtott módosító indítványt is. Ezt azért mondom, mert önök tudják, hogy Görögországból származom, egy olyan országból, amely jelenleg nagyon nagy nyomás alatt van, sokkal nagyobb nyomás alatt, mint bármely más tagállam. És szeretném ebben a néhány percben több észrevételt is tenni. Mindenek előtt szeretnék köszöntet mondani Buszutil úrnak ezért a kitűnő jelentésért, valóban kitűnő olyan jelentés, amely egy kitűnő alapot képez, aminek alapján a Frontex megvalósíthatja a programjait és jó eredményeket érhet el, és így módon garantálhatja azt, amiről már oly régóta folytatunk vitát. És úgy gondolom, hogy Buszotil úr valóban nagyon jól együttműködött az összes politikai frakcióval. Ezt azért szeretném elmondani, mert el szeretném mondani, hogy mi történik jelenleg Görögországban. Még akkor is, hogyha nincs sok időm hogyha ma megkérdezik egy görögtől, hogy mi a legnagyobb hozzájárulása Európának a bevándorlás és az illegális bevándorlás ellen, nagyon sokan úgy gondolják, hogy egyszerűen szolidaritás nem valósul meg, és magukra hagyták őket. Tehát a tényleges szolidaritás az Európai Unió részéről nem valósul meg Görögország irányába. A Frontex az, amely Pireuszba eljött, az égei tengeren gyakorlatozott a repécekkel, ezek megtalálhatók a török határon, és kitűnő eredményeket mutatnak. Lehetne persze jobb, jobb eredményeket is elérni, de már a mostani eredmények is jók. Görögországban mindenki figyeli, hogy a Frontex mit csinál, hogyan lép fel. Én tiszteletben tartom az összes felhozott érvet, a módosító indítványokat, és remélem, hogy végül meg tudunk majd egyezni. Ugyanakkor nem hallottunk arról sohasem, hogy emberi jogok ö, sérültek volna. És ezt a Frontex-el mondom. Soha senki nem mondta, hogy a Frontex ö, ilyen területen vagy e vonatkozásban nem megfelelően jár el. A Frontexnek a konstruktív hozzájárulását tapasztaljuk, és az ö, technikai ismeretek átadása tekintetében is. Ö, ezt látjuk. Tehát még egyszer köszönöm Buszutil úrnak. Ami elhangzott rendkívül fontos, valamennyien egyetértünk abban, hogy a Frontexet meg kell erősíteni. Lehetővé kell, hogy tegyük, hogy a Frontex legalább ennyire hatékony legyen, vagy ha lehet, még hatékonyabb legyen a jövőben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani elégedettségemet, amiért azt látom, hogy valamennyi frakció mm, örül Simon Buszotil által elvégzett munkának. Úgy vélem, hogy ha a továbbiakban is figyelembe veszi a különböző álláspontjainkat, akkor szerintem jól indulunk. Persze, hogy hatékonyabbnak kell lenni, fontos, hogy legyenek jobb operatív lehetőségek a Frontex számára, az is fontos, hogy a Frontex adatokkal is, is kezelje, természetesen szigorú szabályozással együtt, hogy a magánélet és az alapjogok megfelelő védelemben részesüljenek. Úgy gondolom, hogy rövid távon valamennyiünknek lehetővé kell, hogy tegyük a Frontexnak, hogy jelentős szerepet játszon az ellenőrzés, az értékelés és az felügyeletében a Schengeni rendszernek. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg a Frontex nagyon nagy mértékben, túlzott mértékben függ az Európai Bizottságtól. Az adminisztratív vonatkozásban, ami egy befolyást jelent, és ez dönt ugye a Frontexnek a költségvetéséről, és e tekintetben szerintem rugalmasabbnak kellene lenni. Keller asszony következik. Köszönöm szépen. Görögországban a Frontex keretében voltak német határőrök is, akik sokkoló helyzeteket tapasztaltak, a menekülteknek el kellett, vissza kellett térniük, és volt olyan, hogy az elnök eljátogatott a határterületre, és a Frontex művelet volt ez. Elmentünk megnézni egy Frontex műveletet. Egy kérdésre válaszolta, hogy a bizottság nem adott túl sok adatvédelmi rendelkezést ehhez a javaslathoz, mert a bizottság azt mondta, hogy nem akarjuk, vagy nem szeretnénk, nem foglalkozunk a Frontex-el, a személyes adatok nem ide tartoznak. Most a az adatvédelmi módosításokat, amit készítettünk, Buzutil úr, ez jó, de ez nem jelenti azt, hogy megváltozott a gondolkodás, mondat, gondolkodásuk. Továbbra is azt szeretnék, hogy a Frontex személyes adatokat is feldolgozzon, vagy mi a helyzet? Korácsa Vili kollega következik. Köszönöm szépen. Mindössze arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy a tengeri műveletek, amiket a Frontex vezet, a tanácsi döntés esetében, ugye ez kiegészíti a Schengeni határőrizetet, akkor megállapodás volt a frakciók között, hogy világos egyértelmű szabályok kellenek, hogy a sürgősség és válság eseteket a tengeren hogyan kell kezelni. És éppen azon okok miatt, amit Simon is említett, mert most van egy, egy eh, eljárás az Európai Bíróság előtt, ezért ezt fontos figyelembe venni, mert ugye most a Frontex-szel foglalkozunk, ezért beterjesztettünk egy módosítót. Kérem a kollégákat, hogy ezt majd támogassák. És ezt a parlamenti állásfoglalásba kellene betenni, nem a különböző cikkekbe. Én nagyon nagy örömmel hallottam, hogy Simon egyetért az, azzal, hogy világos szabályokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, én csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Én is fönn voltam a hozzászólói listálán. Köszönöm először is Simon Buszutilnak a kitűnő munkát, amit végzett, rendkívül konkrét, kiegyensúlyozott, és köszönöm, hogy más frak politikai frakciók véleményét is figyelembe vette. Többen is nyújtottunk be módosítókat, amiket ugyancsak figyelembe vett. Természetesen, amikor egy ügynökségről beszélünk, akkor ezt az ügynökséget felügyelni, ellenőrizni kell, meg kell nézni, hogyan működik, milyen költségekkel, és milyen műveleteket folytat. Most ezt a rendszert tekintjük át, nyilvánvalóan azért is, mert az együttműködési kompenzációs rendszerei a különböző tagállamoknak nem úgy működtek, ahogy kellett volna. A bizottság, az Európai Bizottság megerősít jelenti, hogy egy gyors beavatkozás, fellépés az hasznos és szükséges a határon, ez nagyon jó, de fontos lenne, hogy itt elkobzási, lefoglalási lehetőségek is legyenek. A tagállamok különböző bűncselekményeket, kihágásokat tartanak nyilván, amelyek esetén fontos lenne, hogy a jogosan megszerzett tulajdon is elkobozható legyen a Frontex mandátumának megfelelően, nem elfeledve, hogy mindig figyelembe kell venni az adott személynek a jogait, amit figyelembe kell venni. Még mielőtt Simon Buszotilnak adnám meg a szót, szeretném visszaadni a szót a bizottságnak, amelyet az intézet Keller képviselő egy kérdést válaszolna rá? Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden nem akarom azt mondani, hogy a, nem akarjuk azt mondani, hogy az Európai Bizottság megváltoztatta a véleményét világosan szeretnénk elmondani, hogy amikor a javaslatot elfogadtuk, akkor több partner is hozzánk fordult, hogy a személyes adatokkal foglalkozunk, és akkor a bizottság úgy döntött, hogy alaposabban megvizsgálja ezt a kérdést, és egyedül ennél az oknál fogva az eredeti javaslatban nem foglalkozott a bizottság az adatvédelmi szempontokkal. de olyan javaslatot kaptunk, hogy az adatvédelemmel is foglalkozzunk, ezért foglalkoztunk vele, és hogyha kérik, akkor az elkészült Lajstrom alapján, amely a igazság és belügyi információs rendszerekről szól, újra megtesszük ezt Mi készek vagyunk arra, hogy a vitában részt vegyünk, megvizsgáljuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és mindenképpen konstruktív megközelítéssel eredményre jussunk, de semmiképpen nincs arról szó, hogy a bizottság megváltoztatta volna a véleményét, meggondolta volna magát. Rendben, Simon Buzutil. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a kedves szavakért, gratulációkért feltételezem, hogy amennyiben az ügy kimenetelét a gratulációk alapján kellene megjósolni, akkor pozitív lenne ez a kimenetel, de persze sokkal bonyolultabb a kérdés, még egy csomó egyeztetésre, vitára szükség lesz. Engedjék meg, hogy néhány konkrétummal foglalkozzak. Emberi jogok. Teljes mértékben elfogadom azt, amit Flótrasszony mondott, vagyis, hogy működőképes mechanizmusra van szükség, ügynökség, ami biztosítja az alapjogok megfelelő monitorozását, és pontosan ezért tetszett nekem a liberálisok módosítója, amely tanácsadó testületet javasol létrehozni. Ebben az ügynökség munkájában részt nem vevő személyek is részt vennének más javaslatokat is szívesen átveszek, és mindenképpen megvizsgálom Logbiller asszony javaslatát, mi szerint fel lehetne függeszteni a működtetést, amennyiben emberi jogi sérelmekre derül fény. Az adatjogokkal kapcsolatban, adatvédelemmel kapcsolatban elnézést. Szilvi Guillaume asszony szavaira reagálnék. Ugye első pillantásra megkérdőjelezhető, hogy miért kellene egy ilyen ügynökségnek adatokat kezelnie, de ön is ott volt velünk Varsóban, és ott pontosan elmondta az ügynökség, hogy a különböző erőforrások ellenére, amivel elláttuk, időnként nem tudják használni az információkat, amelyek egyes bevetéseknél fontosak lennének, mert nem kezelheti azokat, és ezért nem tudja a feladatát ellátni. Tehát korlátozzuk a hatékonyságát azzal is, hogy adatokat nem kezelhet, hiszen nincs ilyen jogosítványa pillanatnyilag. Na most ezzel együtt én nagyon nagyra értékelem, hogy ön is hajlandó figyelembe venni, hogy esetleg ilyen módon mozduljunk előre én bízom benne, hogy az adatvédelemről konszenzus, vagy legalábbis meglehetős többség alakulhat ki. Hát ennyit akartam mondani, bízom benne, hogy legalább olyan széles körben tudunk majd egyeztetni, ahogyan eddig, és ugyanolyan széles körű támogatást kapunk, ahogy Cecilia Wikström mondta, nagyon megerősödik a parlament a tanácssal szemben ezzel által is, és ne legyünk naívak, kedves kollégák, a tanács még minimalistább lesz, mint mi, úgyhogy minél nagyobb a többségünk, annál erősebb tárgyaló pozíciónk lesz a tanácssal szemben. Jó lenne egy első olvasatbeli megállapodás, ahogy Georgios Papanikolaou mondta, hatékonyabb Frontexre van szükségünk, nem holnap, nem ma, hanem már tegnap erre lett volna szükségünk. Tehát égető szükség van erre. Végül pedig köszönet a titkárságnak, különösen az elnök úr mellett ülő hölgynek, mert a titkársági támogatás nélkül a munka nagy részét nem tudtuk volna elvégezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az utolsó megjegyzéssel mindenki egyetért. Az vitában, az igen élénk vitában elhangzottak fényében hadd zárjam azzal, hogy március közepére a főbb vonalaknak ki kell alakilniuk ebben az ügyben. Buzutil kollégának lesz ideje még konkretizálni konkrétabbá tenni a dokumentumot, összefésülni a módosítókat, kompromisszumokat kialakítani az árnyék előadókat még lenne egy téma a napirenden, de mivel meghaladtuk az időkereteket, bezárom a rendes bizottsági ülést, és kérem, hogy a koordinátorok még néhány percig maradjanak itt. Mindenkinek további szép napot kívánok!